Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Megkezdjük a délutáni ülésünket. A 2018. évi Európai Ifjúsági Rendezvényt követő meghallgatás az interneten közvetítenek bennünket, illetve a közösségi hálókon is megtalálható Európa ifjúsága minket néz és hallgat. Úgyhogy mosolyogjunk szépen. És kikerülünk a közösségi hálókra. Érdekes egyébként még a twitteres kettős kereszt alkalmazására hívnám fel a figyelmet. Tehát aki hozzá szeretne szólni, az kettős kereszt Y2018 hashtaggel teheti ezt meg. 2014-től uh, kerül sorra ez a rendezvény Strasbourgban, és 9000 fiatal egy slam táncot adott elő. A, a slam ugye egy rapper számára előadott eh, táncot jelent a gyakorlatban, és én is ott voltam egyébként az idei rendezvényen, és nagyon tetszett, hogy milyen érdekfeszítő, illetve pozitív és jó hangulatú rendezvény. Sőt, azt mondanám, hogy jövő orientált is helyenként. Úgyhogy a fiataloké a jövő. Meg vagyok arról győződve, hogy az ő hozzájárulásuk a parlament tematikájára is kihat. És egy sokkal európaibb demokráciát, sokkal dinamikusabb dinami- demokráciát tudunk majd kialakítani a jövőben. Erre nagyon szükség van Európában. Úgyhogy a rendezvény nyomán a bűró úgy döntött, hogy megvitatja ennek a rendezvénynek a tanulságait az intézményen belül. Itt a TRAN az illetékes szakbizottság, ezért itt tartjuk az eszmecserét. Már jöhetnek a tweetek, a Twitter üzenetek, és a fiatalok szerepe valóban nagyon fontos, örülünk, hogy itt vannak, és jó ez a vita egy fontos lehetőség, és például lehetőség az önök számára, hogy megfogalmazzák, hogy az európai képviselőktől, illetve intézményektől mit várnak. És a harmadik rendezvényt követően itt az egyedülálló lehetőség, hogy meghallgassuk önöket. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk az elvárásaikat, a mondani valójukat. És győzzenek meg minket a jó ötleteikkel. a közlekedési szakbizottságot érintő és érdeklő ügyekben is várunk gondolatokat a holnap közlekedéséről, illetve a fenntartható idegenforgalom témájáról is, hiszen az változás az az egyik kiemelt prioritásunk. A közlekedés, a mobilitás pedig az a célunk, hogy mindenki rendelkezésére álljon a holnap világában. És ötlet indító előadásokat várunk, és szeretnénk befogadni ezeket a gondolatokat. Szeretettel köszöntöm a fiatalok képviselőit, be is mutatom a, őket, Philip Vosz urat. Philip te 29 éves vagy, és német vagy. Nagyszerű, igen. Tényleg. Így van, így igaz. Telami Fadár. Fadárnak kell ejteni? Federej. Franciásan lerövidítettem egy kicsit, de Federej. 28 éves, még a éménti fiatalembernél is fiatalabb, és nigériai hátterű spanyol a hölgy. És Éva pedig 22 éves, még fiatalabb, szintén Németországot képviseli. Tehát a közlekedési szakbizottság, az én szakbizottságom nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a bizottság ülésen. Sajnos erre a meghallgatásra nagyon kevés időt terveztünk, ami azt jelenti, hogy két-két percet tudom mindannyiótoknak megadni a szót, és aztán pedig a különböző képviselői hozzászólások következnek. Egy kicsit rázátok fel a hangulatot, lelkesítsetek, úgyhogy Filip két perc. Készen az? A tolmácsok nyugodtan neki készülhetnek most már minden rendben. Akkor tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Karin, és köszönöm a meghívást. Egy kicsikét csalódott vagyok, hogy műanyag palackok vannak előttem. Az első elképzelésem a közlekedés dekarbonizációja azáltal, hogy bevonjuk az emisszió kereskedelmi rendszerbe. Ugyanis az emisszió az egyik legnagyobb probléma az éghajlati célok elérésében és EU az EU szabályozása a CO2 kibocsátás területén ugye létezik, de ez nem elegendő. Az üvegházhatású emissziók csökkentése és a közlekedés dekarbonizálása 2050 előtt további lépéseket igényel. én Éppen ezért arra azt szorgalmazom, hogy az ETS-be vonjuk be a közlekedést is egy ilyen félnyitott rendszerként. Abszolút határértékeket kell megszabni az emisszióra, és ez egy költséghatékony módszer is, hiszen ez lenne a legolcsóbb megoldás. És az árjelzések is lehetővé tennék a szénintenzitás vagy a karbonintenzitását, és lehetővé tenni a modellváltást is. A közlekedés hogyan lehet-e bevonni az ETS-be? Az ágazatot upstream módon kell szabályozni, tehát az üzemanyag szállítók részéről, és a költségeket át lehetne ruházni a fogyasztókra, és aukción kerülnének értékesítésre az emissziós értékek. Nagyon fontos, hogy a közlekedésben az emissziót csökkentsük a többi ágazathoz hasonlóan, és más ágazatokból vásárolhatna a közlekedés certifikátokat. Az ETS nagy mértékben hozzájárulhatna az emisszió csökkentésére, és ösztönözhetné a vállalatokat, hogy fenntartható technológiákba ruházzanak be. Ez megfelel az éghajlati céloknak, javulna az levegő minősége, és élhetőbbé válnának a városok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Philip Voss. Köszönjük ezeket a gondolatokat. Most pedig Éva Günther kapja meg a szót két percre. És várjuk az ismertetőt. Köszönöm, én majd németül beszélek. Die Idee, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, az elképzelések, amiket ma be akarok mutatni, azok talán nem annyira könnyen megvalósíthatóak. Itt a tömegközlekedésről van szó a városok közetében, ez ingyenes kellene, hogy legyen hiszen egyetlen egy elképzelés sem hangoztatunk olyan gyakran, és egy sem annyira könnyen megvalósítható, mint ez az ingyenes tömegközlekedési elképzelés. Ez nagyon megmozgatta az európai ifjúságot, és mind, nem csupán őket, mindannyiunkat érint. Egyes európai városok már megvalósították ezt a koncepciót, így például Tallinn, Észtországban. Sok, minden, sok más városban a diákok, gyakornokok rendelkezésére kedvezményes áru jegyek állnak rendelkezésre csökkentett árral. Na de mi van azokkal a munkavállalókkal, akiknek a jó családból származó diákok büdzsét alig haladja meg a havi bevételük? Ez egy fontos intézkedés lenne a szociális szegregáció elleni fellépésében. Itt a zöld szempont is. Így az autók szemet ö, csökkenteni lehetne a belvárosban, és a kerékpárosok ö, kevésbé veszélyesen közlekedhetnének, ö, és ö, többször ö, el is gázoltak már engem is, ez a személyes tapasztalatom a belvárosban. Az EU így egy közös cselekvési tervet tudna elfogadni. Az EU irányelvek értelmében azt a célt, célt lehetne kitűzni, hogy a tömegközlekedés egy bizonyos időtartamon belül a városok körzeteiben ingyenes lenne. Finanszírozásra EU támogatói pénzeket lehetne felhasználni, és a helyi ötletekkel is lehetne betömni még a réseket. A városokban, ahol ezt az ötletet végrehajtják, lehetne egyfajta már megvalósult példák nyomán eljárni. Tallinnban például a jövedelemadóból fordítanak erre a célra forrásokat. Ez minden EU-s városi polgárt érint, és ha ügyesen valósítjuk ezt meg, akkor ez egy csodás kampányakció lenne magának az EU, e EU melletti kampányolás érdekében is. És így módon a nagy lakosságszámú területeken osztálytól, foglalkozástól függetlenül mindenkit érintene ez az elképzelés, hiszen a villamoson valamennyi ember egyenlő. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. És Ismét Philip Fosznak adom meg a szót. Oui, parce qu'au fait, je vous explique, chaque intervenant va intervenir deux fois. Mert eh, ezt talán nem mondtam, kétszer, két ötlettel szólhat hozzánk mind a három résztvevő. Tehát ez kétszer, kett, eh, háromszor kettő-kettő percet jelent. Hogy, igen, azt hiszem, hogy követtem az elképzelést Nos, az intelligens közösségi kerékpár a téma, amihez hozzá szeretnék szólni, mert ezek a kerékpáros rendszerek, illetve az elektromos autók használata is terjedőben van, viszont több szintű problémát okoz a hagyományos autóknak a folytatódó használata, szennyezik a levegőt, változást okoznak, és nagyon nagy helyet is foglalnak. Úgyhogy az intelligens elektromos kerékpárok jelentik a, az alternatívát, tárolják az energiát, amikor az ember tekeri a pedált, és aztán leadják, hogyha az ember dombra teker fölfelé éppen. Az ember menet közben tölti fel a kerékpárt, tehát nincs szükség hálózatra a feltöltésükhöz. A belvárosi utazás során az autókat hatékonyan helyettesítik, az emissziós értékük elhanyagolható, és gyorsabban lehet haladni velük, kevesebb helyet igényelnek, sőt a fitness révén is előnyt jelentenek, egészségesebbé teszik a kerékpározókat. Ezzel hozzájárulhatunk a dekarbonizáláshoz, és csökkenthetjük az utak terheltségét. Emellett a kerékpár utak, kerékpáros pályák, illetve hidak is szükségesek, ahol jól lehet használni a városokban a kerékpárt, az például Kopenhága, Dániában, és nagyon fontos, hogy a csúcsidőben is tudunk közlekedni a kerékpárokkal. Tehát, hogyha intelligens technológiák felé fordul a figyelmünk, akkor drámaian javulhat a, dreveg, a levegő minősége, és emellett még az éghajlatváltozással összefüggő célokat és az energia megtakarítást is elősegítjük. Köszönöm szépen! a hozzászólásokat, illetve az ötleteket, és kezdődhet a vita. Wim van de Kamp kezdhet, aki a néppárt képviselője, illetve koordinátor. Megadom a szót. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Az anyanyelvemen fogom elmondani a gondolataimat, Éva Günther is ezt tette, úgyhogy várok egy kicsit, még a tolmácskészüléket felteszik. Elnök asszony először is tisztelettel adózom a három gondolkodónk irányába. Jó, hogy az Európai Parlament képviselőjeként valódi emberekkel, valódi ötletekkel is találkozhatok, és nem csak a brüsszeli buborékban élőkkel. Első kérdésem Philip Fosshoz szól. Axel Foss rokona, netán? Mert van egy Axel Foss nevű kollégánk Bonnból, de ez csak egy mellékes észrevétel. Ami igazán érdekes, hogy miért arról szól a javaslata, hogy büntetnénk a hagyományos autókat a belvárosban. Miért nem úgy szól a javaslat, hogy az elektromos járműveket és kerékpárokat támogatjuk a belvárosban? Említett az ETS-t, de a gazdáknak, illetve másoknak is egyszerűen szükségük van a gépkocsi használatra, miért büntetnénk őket ezért. Aztán, ami a határokat illeti, az EU-n kívüliekkel mit kezdenénk? Például, aki Szerbiából Magyarországra beutazik, vagy pedig Ukrajnából Hollandiába, ők büntetést nélkül vezethetik az autójukat őket hogyan kezelnék ebben a rendszerben. Aztán Évához intézném a második kérdésemet. Konzervatív pártként nagyszerű ötletnek tartom a gondolatát, de kifizeti a költségét. Jövedelemadó, vagy valamilyen egyéb adó illetékformájában fedeznénk ennek a költségét? Valakinek fizetni kell. És őszintén szólva, vannak Európában olyan városok, ahol már meg is valósították az ötletét, Tallint említette, de az ingyenes tömegközlekedés számos más városban is hatékonyabban igénybe vehető, mint hogy az ember az autójával a belső égésű motorral szennyezze a városnak a levegőjét. Filip büntetésről beszélt, az ő elképzelése büntetésről szól. Éva azt mondja, hogy legyen minden ingyenes. Mind a két megközelítés számomra problémás. Köszönöm. Vim van de Kamp, la parole est madame. van de Kamp úr, köszönjük szépen. Rövódálon asszony következik. Köszönöm, hogy itt van vel, itt vannak velünk ezen a nagyon érdekes észmecserén. A három első beszéd, amit meghallgattunk, a közlekedés jelentőségére mutatott rá a klímaváltozás kapcsán, illetve hogyan lehet az egyre nagyobb mobilitást megvalósítani. Ezt védjük ugyanis itt a szakbizottságunkon belül, de egy olyan mobilitásra van szükség, amely jobban védi a környezetet, a levegőt, amit belélegzünk, és ami hozzáférhető, ami megfizethető, hiszen manapság ez egy valódi gondot jelent. Ezen a témán nagyon sokat dolgozunk itt ebben a szakbizottságban. Ez a területi széttöredezettség, tehát vannak olyanok, akik mobilisak, és választhattak a tömegközlekedési eszközök között, amelyek nem drágák, hozzáférhetők, aztán meg azok, akik csak a saját járművükkel tudnak utazni, és hogyha valakinek nincs más választása, akkor ez gyakran nagyon szennyező is ez a jármű, mert ezek régi járművek adott esetben. Ez sok vitát generál most Franciaországban, hogyha az aktuális eseményeket esetleg követték. Itt arra is emlékeztetnék, hogy javaslatokkal kell élnünk, de nem csupán a franciák, hanem az összes európai polgár érdekében, hogy legyen tisztább, ugyanakkor hozzáférhetőbb is a mobilitás. Tehát nézzük meg, hogy hogyan lehet az rts e sel kapcsolatos javaslatokat megvalósítani, vagy az ingyenes tömegközlekedéssel kapcsolatos javaslatokat, aztán mi van azokkal, akik nem férnek hozzá a tömegközlekedéshez, tehát az egész képet kell vizsgálnunk. És érdekelne a következő kérdéssel kapcsolatos véleményük. Ugye az ingyenesség a gazdag városokban lenne aktuális, hiszen így az önkormányzatok esetleg itt a forrásokat fel tudják hajtani, ugyanakkor vannak olyan városok, amelyek nem képesek ezt finanszírozni, ugyanakkor a héja szint játszik itt fontos szerepet, amit a közlekedés ágazatában alkalmazunk. Esetleg 5%-ra lehetne ezt lecsökkenteni, és akkor a jegyek ára is csökkenne. Ez egy nagyon fontos szempont. És érdekelne a véleményük ezt illetően, hiszen a közlekedés nem csak minket érint, akik közlekedünk, hanem azokat is, akik a közlekedési ágazatban dolgoznak, a munkavállalókat. Érdekli -e önöket a közlekedési ágazatban dolgozó munkavállalók helyzete? Elnök, köszönöm. Kramer úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadásokat. Gratulálok önöknek, hogy itt vannak. A szociális dimenzió persze fontos, úgy szintén a mobilitás de még fontosabb a táplálkozás. És sok európai gyermeknek nincs elég tápláléka Európában. Miért nem kérünk először ingyenes étkezést mindenki számára? Kicsit szkeptikus vagyok itt az ingyenes tömegközlekedéssel kapcsolatosan, viszont mindenképpen támogatom azt, hogy azok, akik szociálisan sérülékenyek, azokat meg kell erősíteni. Berlinben például 25 éve nem emeltük a parkolói diakat az autóknak. Ugyanakkor a tömegközlekedési jegyek árát minden évben emelik, csak ott nem, ahol éppen választások zajlanak, ez szerintem igazságtalan. Németországban például minden évben 15 millió, 50 millió eurót ruháznak be a klímakárosító ügyekbe. Hát ezt valahogyan, ezt meg kell változtatnunk. Mindenki szemre azonos jogok, mondják a zöldek. A városokat illetően itt nem csupán arról van szó, hogy másfajta autók legyenek. Például a Müncheni főpolgármester 26 évvel ezelőtt azt mondta, hogy az autó meggyilkolja a városainkat, ha minden autó elektromos, és az áram a megújuló energiákból jön, hát ettől még messze vagyunk, akkor pontosan ott kell beruházni, ahol az a városok értéket tudnak teremteni az emberek, nem pedig az autók számára. Ezért ez a kerékpáros kezdeményezés nagyon jó. Persze, ahol nincsenek dombok, akkor ott könnyebb a helyzet. És maga a német közlekedési miniszter is a kerékpáros ütemtervet elhatározta, és így az áruforgalom több mint 50 et ki lehet váltani Berlinben, Münchenben, Párizsban, Madridban. A teherautók fele eltűnne az utcákról, és ez egyfajta garancia is, hogy az adatáró eljut a vevőkhöz. Itt kell beruháznunk. Én nem akarok ingyenes városi tömegközlekedést, ezt nem tudjuk megfizetni. De akinek erre szüksége van, Németországban nagyon sok szubvenció van, Berlinben például kétszer annyiba kerül az éves bérlet, 350 euró per év, Berlinben több mint kétszeres ennek, tehát mindenképpen az áraknak csökkenniük kell, a szociálisan gyengéket mindenképpen támogatni, és nem csak a választási kampányra kacsingatni, ennyi lenne az én elképzelésem. Köszönöm Krámer úr. Én egészen gyorsan, hiszen én is jelentkeztem. Tehát, Filip, egyetértek veled, hogy itt egy kicsit fel kell gyorsítanunk a klímaváltozás kapcsán. Csak egy földgolyónk van, és hát a közlekedés az egyik legnagyobb ágazat, amely nem csökkentette 30 éve az üvegházhatását felelős gázokat. Van tehát felelősségünk, a közlekedési szakbizottság ezt egy nagyon nagy prioritásává tette. Tehát amikor te adókról beszélsz, akkor mi már ezt a munkát elvégeztük, a közlekedési szakbizottság elfogadta, és itt van a jelentéstevője is, Rovar Alon asszony, az idevágó jogszabályt annak érdekében, hogy a kamionokat is megadóztassák. Ezek a legnagyobbak, legtöbbet szennyezők, és hogy a jövőben inkább a folyami szállítást, a vasúti szállítást részesítsük előnyben az áruk esetében. Aztán a második dolog, az ETS rendszer, igen, valóban szükség van arra, hogy a közlekedés, és itt egyetértek veled, ugye itt van a COP24, és a közlekedés területe nem szerepel ott. Én ugye zöld, pe, zöld vagyok, és uh, szerintem meg kell adóztatni a közlekedési ágazatokat is. Nem értem, hogy a közlekedés miért már az ezen kívül, uh, Ugyanakkor egyszerű a kérdésem, hogy lehet azt elérni, hogy a jövőben mindenki, aki hozzáfér a repülőúthoz, 20 eurós eh, jegyet fizetek eh, Párizs-Róma útra. És el kell fogadni a szennyező fizet elvét, bármilyen közlekedési ágazatról van is szó. Egyetértenek ezzel, ez az első kérdésem, és aztán a második kérdésem éve az irányul, egyszerű. Igen, meg kell erősíteni a tömegközlekedést, annak érdekében, hogy a jövőben a városokban kevesebb legyen az autó, mert a polgárok 50%-a kevesebb, mint 3 kilométeres távot tesz meg autóval, hát lenne ennek alternatívája. A tömegközlekedés esetén először kísérleteket kell végezni, és esetleg az autó megosztását is előnyben kellene részesíteni. Allez, vous allez nous répondre. On commence par... Válaszoljon, ki kezdi? Philippe. Allez, Philippe, on répond. Um, ich kann gerne anfangen. Szívesen kezdek. Itt uh, a németül uh, elhangzott uh, több kérdésre németül válaszolnék. Kramer úr a legegyszerű és jó megjegyzését. Köszönöm, hogy tetszik önnek az intelligens kerékpár elképzelésem. Mi történik EU szinten az ilyen intelligens kerékpárok ösztönzése kapcsán? Akkor nem tudom, hogy először a többi megjegyzésre reagáljak-e. A többi kérdéssel kapcsolatosan az EU ETS sel kapcsolatosan elmondtam, hogy egyeseknek szükségük van az autóra, hogy A-ból B-be eljussanak. Akkor miért kell őket megadóztatni? Az EU ETS-be való bevonás kapcsán a negatív externalitást be lehet árazni, független attól, hogy valaki a saját autójával közlekedik-e észszerű, hogy mindent lenne, hogy milyen járművet alkalmaznak vagy használnak, ezt az externalitást be kell árazni. És azt gondolom mindenkit érint. Ha egy festő például, aki a munka végzéséhez használja fel a járművet, akkor esetleg ő is kereshetne olyan alternatívát, ahol a CO2 kibocsátás alacsonyabb. Karin megjegyzésére, hogyan tudjuk elérni a modellváltást. Katowice-t vegyük például, ahol még mindig kedvezőbb a buszozás vagy a villamosozás, Természetesen eh, ez az eh, javaslat nem az egyetlen egy eh, intézkedés, ami szóba jöhet, de minden esetre az EU ETS ára lényegesen növekedne, hogyha nem a tömegközlekedés vennék igénybe. Ez természetesen nem annyira egyértelmű vagy könnyű, mint az energia ágazatban, ahol a megújuló energiaforrásokat részesítjük előnyben. Remélem nem hagytam ki semmit. Filip, Eva, c'est à toi. Köszönöm, Filip, Eva, te következel. Akkor én is németül szólok. Én még tanulok, tehát nem vagyok szakértő, csak néhány dolgot olvastam, ami a költség tényezőt illeti. Erről is sokat olvastam, és az ingyenes tömegközlekedéssel kapcsolatosan. Én azt olvastam, hogy egyes európai városokban ez már megvalósult, úgy, hogy például Tallinnban a jövedelemadóból finanszírozzák, ahol nagyobb a népesség számot lehetőség van az ingyenes tömegközlekedés megvalósítására. Én ezért javasoltam, hogy itt nem csak közösségi vagy nemzeti szinten kellene ezt támogatni, hanem helyi szinten is lehetnek lehetőségek. És a kutatások, amit én olvastam, azok szerint a jegybevételt ből a nyereség olyan minimális, hogy igazából nem számít, hogy itt jegyet árulnak-e. A megtakarítások tehát nem túl jelentősek, mint hogyha közvetlenül támogatják a közlekedést. Itt a városokra kellene össze, összpontosítani. Vannak ezek ilyen városok, ahol ezek a kísérletek már megtörténtek. A költségtényező vel kapcsolatos szempontot szerintem át lehet hidalni, meg lehet oldani. És említette, hogy a költségeket a szociális viszonyokhoz, vagy a jövedelmi viszonyokhoz kellene illeszteni akik elég jól keresnek, vagy hogyha csökkentenénk az alacsony jövedelműek számára a költséget, akkor már ezzel is csökkenhetne az utakon az autók száma. Én ezt személyesen észszerűnek tartanám, ha a közlekedést teljesen ingyenessé tennénk. Ez ugyanis ösztönzőleg hatna a tömegközlekedés igénybe vételére szemben a saját autók használatával. Ezt én nagyon fontos intézkedésnek tartanám, és érdekes itt a táplálkozással, az élelmiszerellátással való összehasonlítás, de de azt hiszem, hogy most már túléltem az időmet. Köszönöm. Köszönöm szépen a vita első részét. Most pedig a második résszel folytatjuk, az idegenforgalmi területtel. Úgyhogy meg is adom Pelumi Faderénak a szót. Köszönöm szépen. A fenntarthatóság, a kulturális örökségek megőrzése a előadásom szerint. Ez a fenntarthatóság nem csak a kulturális örökség megőrzésével kapcsolódik, hanem fontos itt a helyi közösségek bevonása. Éppen ezért én intelligens és inkluzív iránytást szorgalmazok, fel kell tárni a különböző potenciálokat, a magán közszféra, a fiatalok és a civil szervezetek bevonása nagyon fontos. A helyi közösségek találkozhatnak a helyi lakosokkal, a fiatalokkal, megismerkedhetnek az elképzelésükkel, az adott közösség kulturális örökségeivel. Az ilyen együttműködés és dialógus egy központi szerepet játszhat, és e, egy olyan fórumot teremthet, ahol az összes érdekelt fél találkozhat, kölcsönösen fejleszthetik a kapacitásokat, megoszthatják egymással a tapasztalatokat és a bevált gyakorlatokat. Az EU szerepe kulcsfontosságú, a szakpolitika alkotása területén, a finanszírozás és a mechanizmusok kialakítása terén. Éppen ezért én három lépést javasolok a megfelelő egyensúly megteremtésére, a részvétel, a védelem és az innováció. Az idegenforgalmi úti célok elősegítése, illetve reklámozása, a kulturális örökségekkel való megismerkedés, és a fiatalok szerepének foglalkozása a kulturális örökségek megőrzése területén. Ezzel fokozódhat az európai identitásuk is. A közösségi média és platformok alkalmazása is erőteljes abból a szempontból, hogy bevonjunk mindenkit, egy participatív megközelítésre van szükség, hogy mindenki megismerkedjen a kulturális örökségekkel, és hogy tudatosítsuk az idegenforgalom jelentőségét. A kulturális örökség az idegenforgalmi célok egyik fő mozgató rugója. Én úgy gondolom, hogy ez megfelelő közös célok megfogalmazását is lehetővé teszi. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Palomé. Most pedig Évának adom meg a szót, aki idegenforgalmi ötletet ismerte. Itt a közlekedésről és az idegenforgalomról van szó eh, vidéki területeken. Nagyon fontos lenne kiépíteni vidéki területeken is eh, a eh, tömegközlekedést, és kihasználni, ugyanis az elősegítheti a határokon átnyúló együttműködést is az én életemet egy 300 fős kis faluban töltöttem a francia-német határon, és ott rendkívül nehéz tömegközlekedéssel eljutni egyik erről a másikra, ugyanis ezeket a tömegközlekedési lehetőségeket nem építették ki. Jól lehet, itt két szomszédos országokról van szó, és a Schengen keretében nagyon sokat léptünk előre, de a tömegközlekedést nem csak városokban, hanem akár határ régiókban is ki kellene építeni, ezáltal a kulturális csere is előre lendülhet. Én a, csak a szűk világom alapján azt mondanám, hogy ha kiépülne egy ilyen tömegközlekedési vonal nem csak német falvak között, hanem a német és francia falvak között is, ez nagyon hasznos lenne, és a regionális vasutat is ilyen módon kellene fejleszteni, és itt most nem csak a saját szűk világom alapján mondom ezt, hanem számos okok miatt az emberek a saját jármű használatára vannak kényszerítve, a költségeket is nulla felé kellene csökkenteni, és ez az idegenforgalom számára is kedvező lenne. Én azt el tudom képzelni, hogy a jelenlegi támogatási keretekből ezt lehetne finanszírozni, és a megfelelő hangsúlyokat megfogalmazni. További támogatást is szükségesnek tartok állami forrásokból, és itt számos terület van, ahol további beruházási igény merül fel. Köszönjük szépen, Éva. Palumi, várjuk akkor a te ötletedet. Az ökoturizmust szeretném népszerűsíteni, sokan nem veszik figyelembe a turizmusnak a következményeit. A hazám Spanyolország egyik szigetére, Majorkára hívnám fel a figyelmet. 2016-ban Szlovéniában ébredtem arra rá, hogy az ökoturizmus egy területen komoly környezetvédelmi kérdéseket vet fel. Én hiszek abban, hogy a vidéki területek jövőjét elősegíti az ökoturizmus, mert fenntartható. Javasolom a következő intézkedéseket. Figyelemfelhívó kampányjal tudatosítsuk, hogy fogyasztóként, illetve polgárként felelősek vagyunk a fenntartható eh, idegenforgalomért. Az ökoturizmus ennek az eszköze, illetve terjeszteni kell a környezet kímélő utazási módokat, a fenntartható változatokat a turizmuson belül, illetve felelős viselkedést aztán megfelelő pénzügyi, illetve műszaki feltételeket kell biztosítani, adatokat gyűjteni, amelyekkel a különböző országok hatékonyabban tudnak döntést hozni adatok birtokában a fenntartható hidegenforgalom terén. Végül pedig az ökoturizmus mellett szól, hogy holisztikus, a helyi emberek életét segíti, a vállalkozásokat fellendíti, és hozzáadott értéket teremt a régiókban. A nem vidéki területeken is hasznos lehet. Az ökoturizmus tapasztalatai másutt is hasznosíthatók a környezetvédelem érdekében. Vegyük figyelembe, hogy a sikerhez az is kell, hogy a sok-sok érdekeltet is bevonjuk, nem csak az állam és a magánszektort, hanem a helyben élőket, illetve a tudományos életképviselőt. Köszönöm szépen! Köszönjük, Pelumé. Most megnyitom a vitát, várjuk a képviselői észrevételeket. Wim van de Kampur, tessék. Voorzitter, eh, dank u zeer. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Jobban otthon érzem magam ezeknek az ötleteknek a világában, mint az első körben hallottak mm, alapján, és eh, Pelumével remélem jól ejtem a nevét, teljesen egyetértek annyiban, hogy a fenntartható idegenforgalom az valóban több figyelmet kéne, hogy kapjon. És persze felmet, felvetődnek különböző kérdések ez ügyben is, hiszen a szubszidiaritás Európában azt jelenti, hogy a helyi és regionális önkormányzatokra bízzuk azt, hogy a saját területükön gondoskodjanak a fenntartható idegenforgalomnak a lehetőségéről. Tehát ez nem egy uniós eh, illetékesség hogyha jól értelmezem. Amikor én magam fiatal voltam, réges-régen, akkor a fenntartható idegenforgalom kevésbé volt még fontos, mert bárokba, diszkókba vágytunk, Barcelonába és különböző izgalmas helyekre. A fiataloknak szól csak az ökoturizmus, vagy pedig az idősebbeknek is, mint aki én vagyok. Aztán a vidéki területekről is mondanék egy-két gondolatot. Nos, különböző ellenérzések fogalmazódnak meg bennem ebben a témában. Nos, a közlekedésre, idegenforgalomra visszatérve, vidéki turizmus komoly probléma. Annyiban, hogy asszony, a buszcégek gazdasági alapon működnek, nincsen elég utas, önkéntesekre lenne szükség, akik, mint Hollandiában, kis helyi érdekű mikrobusz szolgáltatást biztosítanak. Ez is beilleszthető azon elképzelésébe, vagy állami forrásból várná a támogatást, mert ez talán kevésbé lenne népszerű. Aztán az ökoturizmus kapcsán elnök asszony, a következőket mondanám. Tapardella képviselő és Claudia Montero mindig az európai turizmust igyekszik népszerűsíteni, és úgy gondolom, hogy valóban európai lehetőség merül fel ezen a téren. Köszönöm, Ayla Sender asszony, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és természetesen köszönöm az elhangzott elképzeléseket is. Én egy nemzetközi felelős, szociálisan felelős idegenforgalmat támogató szervezet vezetője vagyok. Először is Vadarai asszonynak azt mondanám, hogy Spanyolországban van egy kulturális kézmű ipari iskola hálózat. Itt a fiatalok új kézművességhez tartozó készségeket sajátítatnak el. Egy, ez egy egyéves, vagy akár három éves tanfolyam is lehet, és több százezer fiatal él ezzel a lehetőséggel. Ezt a példát jó lenne, ha másod is követnék Európában. És akkor ezek a fiatalok fontos szerepet játszanak a kulturális örökség megőrzésében, restaurálásában. Lehet, hogy Van de Kamp úrnak ez nem tetszik, de ezekhez a kezdeményezésekhez pénzre van szükség. A szabad piac támogatói úgy gondolják, hogy a piac mindent megold, és az idegenforgalmat a vidékfejlesztési vagy más fejlesztési forrásokból kell finanszírozni. A fenntartható idegenforgalomnak megfelelő programot kell teremteni, ugyanis ennek különös jelentősége van. A vidéki közlekedés problémáját magam is ismerem. Tudom, hogy mennyire nehéz a buszközlekedés, az iskola buszok helyzete, ez egy azt hiszem mindannyiunkat érintő fontos kérdés. És itt még sok tovább fejleszteni való van. Végezetül pedig a túlzott mértékű idegenforgalom megakadályozása is nagyon fontos. Jobban szét kellene teríteni az idegenforgalmat a vidéki területekre is. Kérdezem, hogy ki szeretne még szót kérni. Demas Mekers úr, tessék. Nem? Rendben, akkor folytatjuk. Meissner asszony, szintén nem kér szót. Krámer úr, ön következik. Köszönöm szépen. Az idegenforgalom az idegenforgalmat tönkre tudja tenni. Fentartatónak kell lenni, mert egyébként tönkre megy a turizmus. És nem arról van szó, hogy kevés a pénz. Nagyon sok pénz van, csak rosszul használjuk fel. Stuttgartban például 10 milliárdot költenek arra, hogy egy vasúti pályaudvar kapacitását a felére csökkentsék. 30 éve milliárdokat fordítanak a vasútra, hogy a határokon átnyúló forgalmat elősegítsék. De itt pontosan ott vannak a lyukak ebben a hálózatban, amelyek a határhoz közel eső területeket érintik. A amit rövid távon meg lehetne valósítani, szerintem azt kellene támogatni, és ez ökológiailag is észszerű lenne. Az idegenforgalomnak tehát fenntarthatónak kell lenni, én ezt támogatom, és Európa sokat fordít például a, kár, a kerékpár út hálózat kiépítésére, ez is a fenntartható idegenforgalom része. Németországban azonban egyetlen egy eurót sem fordítanak a kerékpárutakra, ezt a városoknak önállóan saját forrásukból kell fedeznie. Úgyhogy minden vonat esetében lehetővé kellene tenni a kerékpárok szállítását. Erről szavaztunk múlt héten. Ez a tagállamok és a tanács számára egy feladat, ezt kellene támogatniuk és elfogadniuk. A határokon átnyúló kapcsolatokat feltétlenül támogatni kell, ez nagyon sok hiányosságot mutat fel, de vannak jó példák is, például Strasbourg és Kiel között ahol létrejött a tömegközlekedés, ez egy kiváló recept lehetne. Amikor a villamos a buszforgalmat kiváltja, akkor nem csak kétszer annyi utas veheti igénybe, de gazda- környezet szempontból is jobb. Még egyszer, tehát az idegenforgalomat fenntarthatóvá kell tenni, mert egyébként tönkre megy az idegenforgalom, és nagyon fontos, hogy a jövő generációi számára egy élhető bolygót hagyjunk hátra. Köszönöm szépen, Krámer úr. Kére más valaki szót? Hájla Szender asszony, 30 másodpercet adok még önnek. Igen, köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna elmondani azzal kapcsolatban, hogy a közösségi közlekedés legyen ingyenes a városokban. Az ingyenesség nem jelent tényleges ingyenességet, tehát vagy az állam, vagy pedig a, az adófizetők fedezik ezt. Az a gond, hogy a kormányok nem szívesen költik ilyen közszolgáltatásokra, közösségi közlekedésre a forrásaikat. És nem arról van szó, hogy valakinek ne kerülne pénzébe, én jó ötletnek tartom, csak mondjuk EU finanszírozást igényelne ez, ami pedig európai adófizetői pénzt jelent. Tehát így vagy úgy újra kell osztani a forrásokat. Elnök, köszönöm szépen. Az ökoturizmus valóban az egyik prioritásunk itt a szakbizottságban, és van is erre egy munkacsoportunk, egy task force-unk, amikor egy várost felfedezünk turistaként, akkor vagy gyalog, vagy kerékpáron tesszük. És a jövő turizmusa kapcsán elmondhatom, hogy Európa idén óriási létszámban fogad turistákat, 600 millió e, turista látogat hozzánk, és ez még fokozódik a holnap világában. Figyelembe vették -e ezt? Hogy lehet az ökoturizmust ilyen körülmények között is megvalósítani, amikor az emberek a világot és Európát is fel szeretnék fedezni többek között. Ez egy nagyszabású kérdés. Aztán vidéki területeken se felejtjük, hogy az idegenforgalom a, például a városok kultúrájával, történelmével is összefügg, enélkül nem megy. Várjuk a következő körben az ötleteket, Pelumi. Spanyolul que estamos aquí, nos gustaría tener también un papel importante en el tema de... Nos, én épp, éppen ebben a szerepben vagyok itt, a fenntartható idegenforgalomhoz szeretnék személyes hozzájárulást tenni. Aztán ez a kezdeményezés, hogy képezzük a fiatalokat, éppen annak érdekében, hogy a kulturális örökséget védjük helyi szinten közvetlenül. Ez egy jó dolog, mert így megérthetjük a kulturális örökség miben létét bevonhatjuk a fiatalokat. Most mindez a szociális területen történik. A fiatalok részt tudnak itt venni ezen a területen, és ez növeli a tudatosságot. A fiatalok könnyebben közelednek a többiekhez, embertársaikhoz, és így megérthetik a fenntartható idegenforgalom elképzelését, és azt is, hogy a kultúra olyan dolog, amit a nemzedékek során öröklünk, és ezt meg. A fenntartható idegenforgalomról is kérdezett, mi lehet az EU szerepe, vagy a helyi és nemzeti hatóságoknak, vagy regionális hatóságoknak. Természetesen ez utóbbiaknak is megvan a feladatuk. Az EU a szakpolitikák megalkotásával segíthet egyfajta kulturális tudatosságot kiépítve, és hogyha ez az elképzelés az EU-ból érkezik, akkor szerintem ez hatásosabb lehet. Ami a forrásokat illeti, a pénzt illeti, Itt szerintem azon kellene inkább gondolkodni, hogy hogyan osztjuk fel a forrásokat az egyes területek között. Ezért említettem a kutatókkal kapcsolatos elképzelést. Nagyon fontos lenne a ráfordításokat a kutatás felé irányítani, talán ez hasznosabb lenne, mint más helyeken, ahol elveszne. Köszönöm szépen, Évája a szó. Ja, wieder auf Deutsch. Ähm, zunächst újra németül. Ami a finanszírozást és a rentabilitás kérdését illeti, melyek nagyon fontos, talán a legfontosabb ellenérvek. Én vidéki vagyok, és pont ez a tapasztalatom, hogy még akkor is, hogyha vannak buszok, ezek szinte üresek, és javaslatom két részre van osztva. Csökkentsük a menetjegyek árát, az egyik, és a határokon átnyúló közlekedést, illetve a vidéki közlekedést kellene kiépíteni. Hogyha valakinek van autója, akkor mindenképpen autóval megy. Költségekből, költségek szintjén teljesen mindegy, hogy autóval vagy busszal utazunk, azok, akiknek nincs autójuk, vagy a 18 év alattiak persze busszal mennek. Éppen ezért fontos, hogy ösztönzőket teremtsünk a buszközlekedés erősítésére, hát a hálózat kiépítése révén, az árak révén, ami persze függ az önkormányzatoktól, városoktól is. Tehát valaminek mindenképpen történnie kell, és ez nem csupán az EU-tól kell, hogy kiinduljon, ennek tudatában vagyok. Köszönöm azt is, hogy egyes a kígéreteket is tettek, és mondták, hogy már sok minden megtörtént, vagy például azt, hogy a kerékpárt magunkkal lehet vinni, ez is egy nagyon jó dolog. Tapsoljuk meg Philip Foszt, Éva Güntet és Pelumi Fadárét. Merci pour cet échange. Köszönjük szépen ezt az eszmecserét. És amikor kedvük tartja, szeretettel eh, látjuk Önöket itt a szakbizottságban, nem itt az elnökségi asztalnál természetesen. Tehát köszönjük az eszmecserét. Nagyon örülünk, hogy az ifjúsági rendezvény minden évben megrendezésre kerülhet, és messze menően támogatjuk ezt. Köszönöm szépen, és viszontlátásra minél hamarabb. Allez, nous continuons nos débats et nous allons directement discuter. Folytatjuk a vitát, illetve a munkát. Az állatvédelem a következő témánk. Végrehajtási jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről Keith Taylor jelentéséről van szó, akinek megadom a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen élénken részt vettek ennek a véleménynek a kidolgozásában. A 2005 per 1-es irányelvnek a végrehajtásáról szóló jelentésben. És 90 módosító indítványt kaptam, ez is mutatja az élénk érdeklődést. Számomra személy szerint is fontos ez a téma, és nagyon elszomorít, hogy a rendelet bevezetése után egy egész évtizeddel még mindig ugyanolyan komoly hiányosságok vannak a végrehajtásban, és újra és újra ugyanazokat a problémákat jelzik vissza. Tehát nagyon elégedett voltam a kollégák által beküldött jóléti módosító indítványokkal, és a kompromisszumos módosítók a hatékonyabb végrehajtást célozzák, eredményesebb ellenőrzés, illetve komolyabb szankciók révén. A közlekedési szakbizottságról lévén szó, itt konkrét műszaki fejlesztési lehetőségekre is kiterjedt a figyelmünk közúti, illetve tengeri közlekedésben. Például az élő állatok szállítási idejét sürgősen csökkenteni kell, illetve eredményesebb és gyakoribb ellenőrzésre van szükség többen felhívták arra a figyelmet, hogy a rendeletet nem tartják be harmadik országokban történő kivitel során. Annak ellenére, hogy az Európai Bíróság az egyik ítéletében megerősítette, hogy az európai rendeleteket igenis be kell tartani az állatok végleges destinációjának eléréséig, ide pedig a harmadik országok is ide tartoznak. Tehát az eddigiekben odáig sikerült előre haladni, hogy a kompromisszumos módosítók véglegesítésén dolgozunk, holnap szavazunk. Egyes frakciók visszajelezték, hogy több időre tartanak igényt. A következő szakbizottsági ülésünkön szavazunk majd erről a véleményről december 3-án. Előtte pedig egy újabb árnyék előadói megbeszélést is tartunk hétfőn, 26-án, délután 6 órakor. A legtöbb kolléga valószínűleg emlékszik arra, hogy a parlament egy állásfoglalást már megszarvazott az élőállatok szállításával kapcsolatban 2012-ben. Szerintem nem egyszerűen meg kellene ismételnünk az abban foglaltakat, sőt, az sem jó megközelítés, hogy egy ennél gyengébb állásfoglalás szülessen, hiszen a valós világban élők nem ezt várják tőlünk. Ne feledjük azt sem, hogy az állítsuk le az állatszállító kamionokat, kezdeményezést egy millió európai írta alá, tehát ez egy olyan témakör, ahol kézzelfogható intézkedéseket várnak tőlünk, és szerintem itt az ideje az ambíciózus lépéseknek. Ne elégedjünk meg a státuszkóval, a kialakult állapot amúgy sem működőképes, és borzasztó szenvedések érik a sok-sok szállított élő állatot, és ez szükségtelen szenvedés ráadásul. Tehát a kompromisszumok kidolgozása során igyekeztem mindezt szem előtt tartani, és remélem, tisztelt kollégák, hogy közös munkánk sikert eredményez, és a hétfői ülés előkészítéseként a dokumentumot még a mai napon igyekszem kiküldeni. Úgyhogy a vita során nyitott fülekkel hallgatom az elképzeléseket, ötleteket, hogy a kompromisszumos módosítókat ezek fényében tudjam frissíteni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Jelentéstevő úr, mielőtt a vitát megnyitnak az árnyék előadók közül, adom meg majd a szót, de közben Livornói polgármester urat köszöntöm, Filippo Nogara urat a körünkben. Szeretettel látjuk Önt itt. Tehát Olaszországból érkezett a polgármester úr, és ezt előre bocsátva, köszönjük, hogy itt van a körünkben, tehát folytathatjuk. Deli úr. Aztán Demonte asszony következik. Montero asszony. Elnézést, remélem nem lesz diplomáciai incidens ebből. Köszönöm szépen. Igen, Montero asszony képviselem, ugyanis ő nem tudott időben ideérni. Először is köszönet a jelentéstevő munkájáért, amit eddig elvégzett, és a most módosítókkal kapcsolatosan lenne néhány megjegyzésünk. A néppárt úgy látja, hogy a végrehajtás meglehetősen hiányos a tagállamok részéről, illetve a bizottság vizsgálata sem teljes körű. Egyetlen egy régió sem rendelkezik ennyire átfogó állatjóléti szabályozással, mint az EU, Éppen ezért a parlamentnek és a bizottságnak is a megfelelő monitor eszközökre kell a hangsúlyt helyezni a jelenlegi jogszabályok végrehajtása érdekében. A parlamentnek fel kell szólítani a bizottságot, hogy az jelenlegi jogszabályok végrehajtásáról készítessen tanulmányt, és a hosszú távú, a hosszú távolságon történő szállítás betiltása nagyon fontos lenne a tagállamok részéről, aki az, ember, az állat jóléttel foglalkozik, és ha szakpolitikákról beszélünk, figyelembe kell venni a rendkívül sok tényezőt, a tagállamoknak szigorúnak kell lennie az engedélyezési eljárások során, különösen a tengeri szállítás esetén, erre egyébként már a jelenlegi jogszabály is lehetőséget ad. Fokozni kell az együttműködést az EU és nem EU országok között, ki kell építeni a monitorozási rendszert, Végezetül egyrészt további információra és képzésre van szükség, másrészt a bevált gyakorlatok elterjesztésére, ugyanakkor a bizottságnak fel kell lépnie a tagállamokkal szemben, azokkal szemben, akik rendszeresen megszegik, vagy nem teljesítik a jogszabályokban előírtakat megfelelő kompromisszumra kell törekedni, annak érdekében, hogy jelentés szöveg megfelelően kiegyensúlyozott legyen. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm, Dali úr. Zinke képviselő. Nos, néhány észrevétellel szeretnék élni. A frakcióm álláspontját szeretném bemutatni. Nem eh, egy új jogi aktusra összpontosítunk, hanem itt egy értékelésre van szükség a létező rendelet kapcsán, mert, mely már több éve létezik. 2005-ben fogadták el ezt. Ezért egy alapvető kérdésre kell válaszolnunk, mely szerint a rendelet tiszteletben tartásával kapcsolatos értékelés kedvező-e, avagy sem? Erre a válasz az, hogy sajnálatos módon nem az. A frakcióm nem foglal el kedvező álláspontot ezen rendelet végrehajtásával kapcsolatosan. Meg vagyunk győződve arról, hogy fel kell hívni a figyelmet három fő elemre. Először is a jogi eszköznek az összes közlekedési módot le kell fednie. Arra van szükség, hogy a tengeri szállításra helyezzük a hangsúlyt, ott az ellenőrzések ugyanis összetettebbek, mint a szárazföldi közlekedésben. A második kérdés. az állatokat megfelelő állatorvosi kezelésben kell részesíteni. A harmadik dolog, meg vagyunk győződve arról, hogy az ellenőrzések nem érinthetik csupán az importot és exportot az EU-n belül. És erkölcsi kötelezettségünk ezen túlmenően az Európai Unióból a harmadik országok felé irányuló szállításokat is ellenőrizni. Nagyon nemes elképzelések vannak néha, és értem én a szerzők szendékait, azonban ezek az elképzelések nem realisták. Tehát például az az elképzelés, hogy minden egyes szállított állatnak egy elektronikus nyomkövetőt, egyfajta csipet kellene adni. Hát én itt elővigyázatosságra intenék az ilyenfajta elképzelésekkel kapcsolatosan, Ugye a lovak vagy a szarvasmarhák esetében ez könnyű, no de a szányasokkal kapcsolatosan ez nem lenne végrehajtható. Tehát nézzük a realista és a gyakorlati oldalát is a dolgoknak. Nem lenne jó irrealista és megvalósíthatatlan jogi eszközöket javasolni. Még egyszer kifejezem az a hajlandóságomat, hogy kompromisszumokat kössünk, jó magam is és a frakcióm is, ha ezeket nem fogadják el, akkor ez egyfajta kényszer elfogadása lesz ennek a véleménynek, és ez nem lenne jó dolog. Tehát mindenkit arra intenik, hogy kössünk kompromisszumot. Zlotowski úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Én Legutko professzor úr nevében szeretnék szólni. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, ezért kért a kompromisszumos módosítókért, nagy részükkel egyetértek. A kompromisszumos módosítók tükrözik a rendelet végrehajtásának jelenlegi állapotát, ugye a 2005-ös jogszabályról van szó, a szállított állatok esetében felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy a rendelet végrehajtásában elért előrelépés nem kielégítő. Az állatjóléti probléma továbbra is fennáll, mert nincs mert a tagállamok nem tartják szigorúan tiszteletben ezt a rendeletet. A végrehajtás nem volt tehát kielégítő. Remélem, hogy a kompromisszumos módosítókkal megerősödik az ellenőrzési eljárás a szállítás kezdetétől annak végéig. Az Európai Konzervatív Frakció nyomatékosítja azt a tényt, hogy 8 órára kell korlátozni a szállítási időt, beleértve a be- és kirakodást, közlekedési módtól függetlenül, akár tengeri, akár szárazföldi szállításról van szó. Arra is szükség van, hogy az állatok állapotát felülvizsgálják. Megteszünk mindent, hogy az állatok jólétére odafigyeljünk a szállítás során. Remélhetőleg hamarosan megszületik az eredmény, és a mezőgazdasági szakbizottság fel tudja majd használni véleményünket. Elnök Meissner asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm ezt az elkötelezett jelentést Taylor úrnak volt meghallgatás az állatszállítással kapcsolatosan, én nem voltam ott, de képviseltek és beszámoltak róla, és ott se vált, hogy hol is sántít a végrehajtás. Nem azt hagyják végre, ami a rendeletben szerepel, és kevéssé ellenőrzik, mindkettő nagy problémát jelent. Egyes országokban ellenőriznek, de messze nem mindegyikben. Tehát itt, hogyha egy állatot például egy harmadik országba szállítanak, akkor nincs megfelelő információ, és az állatorvos nem tud megfelelő kezelést végez, nem tud foglalkozni az adott állattal. Tehát itt az takarmányozás kérdései sincsenek megoldva, a vízhez jutás kérdései. Itt rövidebb szállítási időket is elő lehetne irányozni, ugye itt a mészerszékekig, ugyanakkor itt tényleg azt kellene végrehajtani, ami már létezik, és a megfelelő á, járműveket, ö, a szállításra használt járműveket kell megfelelően átalakítani, felszerelni. Ez egy nagyon átfogó dokumentum, és azt hiszem, hogy hogyha az állatokat levágjuk, ez nyilvánvalóan nem az állat érdeke, ez a mi társadalmunk számára normális dolog, de ezt a lehető legelviselhetőbbé kell tenni az adott állat számára. Túl kevés egyébként az adat is, kevés a felismerés, amit megfelelően ki lehetne értékelni. A bizottságnak jobban kell figyelnie, mert egy dolog az, hogy valamit végrehajtanak, de hát a bizottság lenne a jogszabályok őre, és meg kell vizsgálni, hogyha valami nem kerül megfelelően végrehajtásra, akkor leveleket ír, vagy kritikával él, de hát a tagállamok szintjén kell valaminek történnie, és nagyon különbözőképpen hagyják végre ezt a jogszabályt, nem feltétlenül abban az értelemben, ahogy az a jogszabályban szerepel, és nem feltétlenül az állatjólét érdekében. Ezt azt hiszem még tovább javíthatjuk és különösen a megfelelő közlekedési létesítmények szállító autók felszereltségét. Elnök, köszönöm, Meissner asszony. González asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is. A saját módosítóinkról kívánok szólni, nem a tárgyalások állásáról. Szerintem a dolgok jól állnak, ami viszont hiányzik, az az, hogy felszólítsuk a bizottságot a jogszabály átdolgozására, ami az állatok szállítására vonatkozik. Amikor ezt elfogadtuk, 40 14 éve, és még néhány évbe telik, mire az új rendelet módosul, átdolgozásra kerül. Szerintem a közvélemény tisztában van azzal, hogy javítani kell az állat jóléten. A 9-es kompromisszumos módosítót támogatjuk, ami a korszerűsítést illeti, de mi azt szeretnénk, ha a jogszabályok teljes átdolgozásra kerülnének. Üdvözöljük a megállapodott szempontokat, például a GPS alkalmazásával kapcsolatos javaslatot, és a bizottságnak azonban meg kéne vizsgálnia, hogy ez technikailag mennyire kivitelezhető, illetve milyen költséghatásokkal jár. Ez tudjuk meglehetősen költséges javaslat, minden esetre ezt létesebben meg kell vizsgálni. Lehet, hogy a kis termelők számára ez elfogadhatatlan, mert nekük kellene ezeket a költséget állniuk. Tehát ez egy kérdés a nemzeti hatóságok számára is. Minden esetre a bizottságnak ezt meg kellene vizsgálnia. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a, az engedélyek az engedélyezés, vagy az engedélyek megvonására vonatkozó javaslat is fontos. Örömmel látjuk, hogy egy javaslat van egy úgynevezett fekete lista közzétételére is azon szállítókról, akik megszegik a jogszabályokat. Elnézést azért beszélek gyorsan, mert egy másik ülésre kell mennem, de a kollégáim majd jegyzetelnek. Köszönöm szépen, Árnótű asszony. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt az állatok szállítását kell, hogy elítéljük nagyon keményen, illetve ennek az ellenőrzését. Ennek a következménye az állatok szenvedése, és az előadó maga is fontos javaslatokkal áll elő a mobilvágó hidaknak a kapcsán, illetve hogy az elviselhetetlen körülmények között ne lehessen szállítani az állatokat. A módosítók nagy része jó irányba mutat, viszont a két alapvető okot is szeretném felvetni a probléma mögött. Egyrészt az élőlények tiszteletben tartása hiányos a civilizációnkban, és az állatok szenvedéséhez vezet. Eltekintünk a szenvedéstől, és a profitot tartjuk szem előtt, nem vagyunk együttérzők Másrészt a egységes piacból adódik, hogy kifejezetten csak a profitról van szó, és a szállításban a, mindegy, hogy élő vagy nem élő csomagot szállítunk. A gazdasági térség környezetvédelmi, társadalmi és állatjóléti hatásaival nem foglalkozunk. Tehát az állatok szenvedéséről szólva, fenntarthatatlan a helyzet, de ugyanígy az országúti szállításban dolgozók munkakörülménye is fenntartható, fenntarthatatlanok. Köszönöm, de Messmaker úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem nagyon is foglalkoztat az állatjólét ügye, és Taylor úrhoz hasonlóan, illetve másokhoz hasonlóan én is teljesen elítélem, hogy ez a rendelet egyre nem került megfelelő módon végrehajtásra az állatszállítással kapcsolatosan, ez egy botrány. Ha nem vagyunk képesek vagy készek arra, hogy a saját jogszabályainkat végrehajtsuk, akkor papíron csodálatos szabályaink lehetnek, de a gyakorlatban ezek nem érvényesülnek. A bizottsághoz fordulok ezzel a kérdéssel, ami mindig felmerül a parlament részéről, a közegészségügyi szakbizottság részéről is, ahol én árnyékjelentéstevőként tevékenykedem, és egy véleményt fogalmazunk meg ebben a témában. Sajnálatos, hogy nem minden frakció kapta meg az összes módosítót. De szerintem minden módosító nagyon fontos. A szállítási idők csökkentése, az exportra vonatkozó szabályok, a nem EU országokból jövő szállítások, tehát ezek mind nagyon fontosak, és remélem, hogy a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők hamarosan megállapodásra jutnak. Köszönöm szépen, úz asszonyi a szó. Másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Frågan om eh, djurtransporter. Már régóta aktuális az állatszállítás közbeni állatjólét. Régóta aggódunk a rettenetes képek láttán. De az unión belül együttműködés létfontosságú lenne. Tudjuk, hogy az állatokkal szállítás közben borzasztóan bánnak, ide-oda hányódnak, rettenetes körülmények között. És az európai polgárok régóta felháborodottan reagálnak erre, amikor a tévében látják a képeket, a rádióban hallanak erről, akkor ez sok hatást vált ki. Úgyhogy a saját módosítóim is remélem beépülnek majd a kompromisszumos módosítóba. Köszönöm. Köszönöm szépen az eddigi kiváló együttműködés, szerintem egy jó jelentés született. Az állatszállítás az elmúlt évtizedekben óriási mértékben megnövekedett. Most független attól, hogy levágott vagy élő állatok szállításáról van szó, Norvégiában, Svédországban az ott lehalázott halakat Marokkóba szállítják, mert ott alacsonyabbak a bérek, ott feldolgozzák, majd visszaszállítják Oszlóba vagy Helsinkibe a feldolgozott rákokat. Ez így van. És ez azokkal az állatokkal is előfordul, amelyeket a legközelebbi vágóhidra is el lehetne számítani. A nagyobb vágóhidak kialakítása nyilván költséghatékonyabb, tehát most eh, ennek következtében több száz kilométerre szállítják eh, az élőállatokat, ahol eh, levágják, majd visszaszállítják ugyanazon az úton a hústermékeket. És a jövő, jövőben a közlekedés nem lesz olcsóbb, és nagyon furcsa ez az eredmény a keretfeltételeken kell módosítani, és szeretném a bizottságtól megtudni, hogy ezt miért nem tette meg az eddigi években a szerződések őzőként. Ez lenne a feladata, hogy érvényesítse a jogszabályokat. A jogszabály csak akkor releváns, ha ezt a gyakorlatban is átültetjük, és az ellenőrzés is megfelelően megtörténik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kramer úr. Most a bizottság felé pillantok. Ramirez Bela asszonynak adom meg a szót a egészségügyi főigazgaz, főigazgatóság képviseletében. Szeretettel köszöntjük. Köszönöm, elnök asszony. Ismétlem, a bizottság teljesen elkötelezett a jelenlegi rendelet végrehajtása tekintetében a közúti szállítás és a tengeri szállítás tekintetében egyaránt, és folyamatban vannak lépések például harmadik országokba irányuló export magas hőmérsékleten történő szállítás tekintetében. A rendelkezésre álló adatok alapján a bizottság a legkritikusabb területekre összpontosít az állatszállításban. Úgy gondoljuk, hogy a rendelet, ha ez megfelelően megvalósul, biztosítja az állatok jólétét a szállítás során. A parlament jelentését kíváncsian várjuk, és természetesen az ajánlásaikat is. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur Keith Taylor. Köszönöm szépen, Keith Taylor úr. Öné a szó, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, hát veszélyes dolog nekem ilyet kínálni. Nagyszerű észrevételeket hallhattunk, és számomra megragadó mértékű volt az egyetértés. A tekintetben, hogy a végrehajtás gyengén alakult. A kérdés ezen a ponton, hogy hogyan tudunk a leghatékonyabban előrelépni. egy olyan megoldást dolgozhatnánk ki, ami a szocialisták szerint pragmatikus és végrehajtható. Kicsit csalódást kelt bennem az Európai Bizottság reagálása, hiszen mint hogyha valami olyasmit vezetnének elő, hogy gyengén alakul a végrehajtás, jaj, de kár. Mint hogyha nem ők lennének a szerződések őrei. Tehát én szerintem észszerű elvárás, hogy számoljanak be arról, hogy mit tesznek e téren. Engem nem elégít ki az adatgyűjtés, mert azt már tíz éve csináljuk. És bőven összeszedtük a szükséges adatokat. Tehát mindezeket az észrevételeket meghallgatva figyelembe fogom őket venni. Többek között azt is, hogy a tagállamok vállalják fel a terhek egy részét. A regionális vagy mobil vágóhidak eh, kialakításának a költségeit, illetve a kohéziós alapokból kellene ezt részben finanszírozni, hiszen azt gondolom, hogy ez egy korrekt megoldás lenne minden irányba. És hangsúlyoznám azt a megfontolást, hogy emberminőségünket az állatokkal való bánásmód határozza meg. Tehát semmi okunk nem lehet arra, hogy embertelenül szenvedést okozzunk az állatoknak. Tehát a kompromisszumos módosító keretében én fontolóra veszem az elhangzottakat, és hétfőn az árnyék elődői körben megvitatjuk ezt. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Az eredeti jelentés november 22-ére volt esedékes, későbbre tolódik. Most pedig Marita Uszkog asszony jelentésével folytatjuk, akit szeretettel köszöntök. Az évszázadok, évszakokhoz kapcsolódó óra átállítás megszüntetése a témánk. A Svoboda urat is szeretettel köszöntöm a szakbizottság ülésen. És minden további nélkül az előadó asszonynak adom meg a szót. No, hát addig. Nem, elnézést. Várjanak. Előbb a bizottság képviselője kapja meg a szót. Aki? Kicsoda? C'est monsieur Monsieur Haugard. Haugard úr. Készen áll? Akkor hallgatjuk Önt az óra átállításról. Tisztelt elnök asszony, jelentéstevő asszony, képviselő, köszönöm a meghívást, hogy röviden felvázolhatom a bizottság javaslatát eh, arról, hogy megszüntessük az évszakokhoz igazított óra az úgymond nyári idő irányelvet. Tegnap sor, került sor a háromoldalú megbeszélésekre a repülési ágazattal kapcsolatosan, az útidiakkal kapcsolatosan ehhez gratulálunk. Vissza a nyári időszámításra. Juncker úr az unió állapotáról tartott beszédében javasolta ennek megszüntetését, és a bizottság elkötelezett, hogy a szubszidiaritás alapján járjon el. Csak azokban az esetekben szabályozzunk, ahol az európai fellépés további értékeket jelent, vagy hasznot hoz a polgárok számára. A az évszakokhoz igazított óra átállítás esetében, ahogy az elnök asszony is említette, ezt senki nem ünnepelte. Minden egyes alkalommal a polgárok látták, hogy az EU-s jogszabályok írják elő, hogy kétszer átállítsák az órát évente. Az én prezentációm három részre összpontosít, egy háttérinformációt szeretnék adni, majd a jelenlegi helyzetről és a jövőről. A háttérről mindannyian ismerjük az előzményeket, az évente kétszeri átá, órátállítást, a tagállamok elsősorban energiamegtakarítási céllal vezették be, és először ezeket a változásokat a két világháború kapcsán vezették be, majd aztán később eltörölték. A 70-es években az olajválság után ismét visszaállították ezt a gyakorlatot. Az EU jogszabályokat tekintetben a 1980-ban vezettük be, annak érdekében, hogy egy harmonizált megközelítés érvényesüljön az egységes piacon. 2001 óta egy irányelv szabályozza a 2084-es irányelv az óraátállítást, és ez minden tagállamban március utolsó vasárnapján, illetve a nyári időszámításra és október utolsó vasárnapján a téli időszámításra kell, hogy átállítsák az órákat. Miért javasoljuk ennek megszüntetését? Az elmúlt évek során egyre több kérelem érkezett a bizottsághoz e tekintetben, konkrétan a parlamenttől is, leveleket kaptunk, petíciókat, eszmecserét folytattunk például a plenárisokon is, és februárban felszólították egy állásfoglalásban a bizottságot, hogy értékelje a jelenlegi irányelvet, és esetleg javasolja az átdolgozását, és most erre került sor. Nem voltak egyedül a jelenlegi rendszer megkérdőjelezésében, számos kérdést kaptunk a a polgároktól is, tagállamoktól. Tehát értékeltük a rendelkezésre álló bizonyítékokat, így például az utólagos hatásvizsgálatot is, amit önök, az önök szolgálata készített tavaly októberben, és ez szerint az óra átállítás indokai már kevésbé relevánsak, különös tekintettel az energia megtakarításra, ugyanis ezek a megtakarítások a jelek szerint csak korlátozott mértékben jelentkeznek, különös tekintettel az új technológiák, az intelligens mérők alkalmazása révén, az egészségügyi hatásokkal kapcsolatos jelzések sem teljesen meggyőzőek, sőt a tanulmány azt is kimutatja, hogy esetleg károsabb lehet az bioritmusra, mint korábban gondoltuk. Összességében azt hiszem el lehet mondani, hogy ezeknek a szabályoknak a bevezetése bevezetését indokló körülmények vagy tényezők már nem feltétlenül állják meg a helyüket. A nem koordinált óra átállítás ugyanakkor viszont káros lenne az egységes piac szempontjából. Megemelkedne a határkon átnyúló kereskedelem költsége, a szállításban, közlekedésben, az utazásban is megakadást eredményezne. Az értékelésünk keretében konzultációkat is folytattunk, 4,6 millió választ kaptunk, a 99%-át polgárok nyújtották be. Ez volt az eddigi legmagasabb arányú részvétel a polgárok részéről az ilyen konzultációk esetében. És a fő indoka a az óráltalítás megszüntetésének az egészségügyi érv volt. Ezt követte az energia megtakarítási érv, és azt is megkérdeztük, hogy ha eltörölnénk az óra átállítást, akkor mit preferálnának a válaszadók? A nyári időszámítás megtartása, vagy a visszatérés a standard időhöz? Itt 66% úgy válaszolt, hogy a nyári időszámítást állandósítaná, és 32-en 36% az állandó téli időszámítást, és 8%-nak nem volt preferenciája. Tehát ez a háttér, háttere a javaslatunknak, a főbb összetevők a következők. Azt javasoljuk, hogy szűnjön meg az összes tagállamban 2019. áprilisától az óraátállítás, majd március 31-én álljunk át a nyári időszámításra a téli időszámításra való visszaállást október utolsó vasárnapján tenné lehetővé a javaslat. A szubszidiaritás elve alapján Megismételni ezt a legutóbbi részt? Tehát azt javasoljuk, hogy szűnjön meg a két óra átállítás minden tagállamban 2019. április 1-től. Ezt követően a végleges átállás történne meg a nyári időszámításra március 31-én, de azok a tagállamok, amelyek véglegesen a téli időszámításra szeretnének visszaállni, ezt október utolsó vasárnapján tehetnék meg. A szubszidaritás elve alapján a tagállamoknak lenne a feladata, hogy az állandó nyári vagy állandó téli idő számításra álljanak át. A standard idő meghatározása mindig is tagállami hatáskör volt, de a bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok egymással konzultáljanak, mielőtt döntenek, hiszen egy ilyen mismás rendszer nem lenne semmiféleképpen észszerű. És a tagállamok a jövőben, ha változtatni akarnak az általuk választott időn erről értesíteniük kell a bizottságokat, annak érdekében, hogy a többi tagállamot és a másokat is előre lehessen figyelmeztetni. Végezetül pedig a jövőt illetően a tagállamok már konstruktív konzultációkat folytattak a bizottsággal az ősz folyamán, és ennek az eredményét egy jelentésben fogjuk majd összegezni, és a decemberi közlekedési miniszteri tanácsülésen előterjeszteni. Nagyon örülünk, hogy a, az eszmecsere a parlamentben is megkezdődött. Itt egy eléggé ambiciózus határidőt javasolunk, ami lehetővé teszi a polgárok és minden érdekelt fél számára, hogy megismerjék az eredményeket, és várjuk, hogy jövő márciusra az önök álláspontja is megszülesen. Mi azt támogatjuk, hogy minél előbb meg tudjunk állapodni, hogy a polgárok és a vállalatok is világosan lássák a helyzetet, és fel tudjanak készülni. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket, illetve a további együttműködést. Nagyon köszönöm az utóbbi részletet, de a tanács álláspontját nem említette meg, tehát azt is várjuk. A tanács álláspontját majd a tanács fogja elmondani december 3-án. Én nem beszélhetek a tanács nevében. Si vous avez des informations, vous pouvez nous... Nos, ha információkkal rendelkezik, akkor így magunk között azért mégiscsak elmondhatna. Y a personne de la commission qui des infos. A bizottság részéről senki nem akarja megosztani az információkat, akkor folytatjuk. asszony, öné a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak ezt a tájékoztatást. Igaz, hogy bennem is felvetődtek különböző kérdések, ezekre részben választ adott. Megállapítom, hogy fontos egy kicsit aktívabban a, a dolognak utána nézni, hiszen februárban a parlament megnyilatkozott a bizottságtól hatástanulmányt kért az átállítás hatásairól. A bizottság pedig nyáron előirányozott egy konzultációt, mindössze 8 hét átfutással, ami nem egészen megszokott. A bizottsági álláspont szeptemberre kialakult, és nagyon gyors volt az eljárás. Viszont nem kaptuk meg az érdemi elemzésnek az eredményeit, mi inkább ezt szerettük volna látni. Tehát Én nagyon szívesen végzek gyorsított munkát, és a parlament ambíciózus célokat követ, hiszen az információk világosak, világosan elemezni kell, hogy milyen hatásokkal járnának a különböző alternatívák. Tehát az ambíciózus ütemterv szerint folytatjuk a munkát. Reméljük, hogy minél szélesebb körű támogatásra leel majd a javaslat itt a parlamentben, és remélem, hogy még ebben a ciklusban sikerül végigvinni ezt a témát. Ami pedig azt illeti, hogy téli vagy nyári időszámítás maradjon-e az állandó beállítás. Nos, ugye az európaiak véleményét is meg kell hallgatni, és minden évben az elkötelezett európai polgárok azzal keresnek meg bennünket, hogy miért tartjuk életben ezt a régi rendszert. Az európai polgárok reakciót várnak tőlünk, választ várnak, bár nem sok idő maradt a ciklus végéig, de mégiscsak választ kellene adnunk. Egyes bennünket megkeresők azt jelzik, hogy az óra átállítás testi és lelki következményekkel jár, tehát megviseli őket. És egyébként a bizottság is érintette ezt a témát, nagyon fontos, hogy uniós szinten összehangolt legyen a rendszer, hogy a belső piacot ne veszélyeztessük ezáltal. Hiszen a belső piac valamennyiünk számára egy nagyon fontos tényező, előre látható kell legyen a működése, a szerkezete, ezt pedig az óra átállítás egységessége szolgálja. Meghallgatva a bizottság tájékoztatását, Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy mindent meg fogunk tenni a magunk részéről, hogy hatékony, eredményes megoldásra jussunk. Több árnyék előadó is élénken érdeklődik a téma iránt. Fontos, hogy megfelelően fel tudjunk készülni, illetve megfelelő időpontokban tartassunk egyeztetéseket, hogy minél gyorsabb legyen az eljárás. Minden érintett és érdekelt választ kell, hogy kapjon tőlünk. Ennek érdekében pedig mindenkinek megfelelő időt is kell biztosítanunk, hogy fel tudjon készülni erre, illetve az új rendszerre át tudjon állni megfelelő értesítés mellett ne bonyolítsuk az európai polgárok életét, ne nehezítsük azoknak a dolgát, akiket amúgy is megvisel minden átállás. Tehát remélem, hogy évvégéig elkészül majd a végleges javaslat, és én nagy örömmel folytatom az együttműködést, különösen az Európai Bizottsággal, ez a fő ö, érdekelti kör, és már felvettem a kollégákkal is a kapcsolatot. Jövő héten hivatalosan is megtartjuk az első árnyék előadói találkozót, és szeretnénk a munkát mielőbb lezárni, elvégezni, mert a ciklus végéig szeretnénk jutni. Köszönjük szépen, előadó asszony, kicsit megcsúsztunk ezzel a vitával, úgyhogy az árnyék előadóknak. Két-két perc adom csak meg a szót. Szvoboda úr elsőként. Od komise eh, je to určitá ukáz... Nos, itt politikai rugalmasságot eh, láthatunk annak alapján, amit a bizottságtól hallottunk. Én egy informális munkacsoport vezetésében dolgoztam, több éven át foglalkoztunk ezzel a témával, és Bulc biztos asszonytól kaptunk egy levelet, melyben az szerepel, hogy ez az ügy nem tartozik azon nagy ügyekhez, amelyekkel a bizottságnak foglalkoznia kell. Ugyanakkor Juncker úr beszédében az Európai Unió elásáról azt hallottuk, hogy ez fontos. A bizottság bemutatott egy javaslatot hatás tanulmány nélkül. Nem azt tette, amire kértük parlamentként, és elnök asszonyon is tanúja volt számos vitának az intézményközi megállapodásról, ahol is ex ante és ex post hatástanulmányokat említettünk. Itt azt látjuk, hogy semmi nem történt e tekintetben. A jogszabályt hatástanulmány nélkül mutatták be. A nyilvános meghallgatás nem pótolja a hatástanulmányt. Ez egy érdekes politikai impulzus, de nem elégséges. Azt sem tudtuk meg, hogy vajon a közlekedési vállalatok életét nem nehezítjük ezzel az ambiciózus ütemtervel. Nekik ugyanis előre kell tervezniük, és talán a számítógépes cégeknek is problémáik lesznek azzal, hogy a számítógépes programok, IT programok szintén számításba kell, hogy vegyék az időáltalítást. Ez is befolyásolhatja az irányelvet általában két éves átültetés idő van, és itt csupán néhány hétről vagy hónapról van szó. Ez egyfajta rekordidő alatt végrehajtandó jogszabály lenne tehát. És mindennek nincs elemzése. Azt hiszem, hogy egy dolog kézenfekvő, a legtöbb európai az idő eltállítás megszüntetését óhajtja, és csak rajtunk múlik, hogy olyan gyorsan dolgozzunk, hogy ezt a jogszabályt végre tudjuk gyorsan hajtani. Remélhetőleg márciusig ezt el tudjuk kérni. Köszönöm. Zlotowski úr, tessék önni a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Nem akarok most a javaslat ellen vagy amellett lendzselt törni, csak néhány kérdést tennék fel az Európai Bizottságnak. Jelenleg kétszer elítjük át az órákat évente, és ezzel van egy bizonyos gondunk, mert az éjszaka és a nappal ugyanabban az órában kezdődik. Most az átállítás után esetleg, hogyha valaki Belgiumból Strasbourgba utazik, kétszer is át kell állítani az óráját, hogyha az országok saját eh, kedvük szerint állítják át az órát. Aztán van egy határidő, amit nem lehet átlépni, azaz a jövő tavasz. Sok vállalat esetleg nem tudja ezt megejteni, vagy csak nagyon költségesen, amiatt, hogy ez a döntés ilyen gyors. A bizottság vajon értékelte-e ezen döntés következményeit, például a légitársaságok vonatkozásában, hiszen az eljárásokat meg kell változtatni, a résidőket például. A bizottság elemezte azt, hogy ezen változás következtében esetleg több baleset lesz a közutakon. Van-e más érv az idő eltállítás megszüntetése mellett, hogy azzal szemben ez lenne? Tehát a kérdés van a bizottsághoz, és jó lenne, ha tudnának válaszolni. Bilbao asszony, mondja az elnök. Mindenkit üdvözlök. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy van itt egy pozitív szempont ebben a javaslatban. A parlamentbeli vitának köszönhetően, a parlament kérelmének köszönhetően beindult egy nyilvános konzultáció. Rengeteg adat érkezett, a polgárok mutatták ezeket be, és javaslatok egy bizonyos irányba mutatnak, tehát örülhetünk annak, ami történt. Ugyanakkor a történelmi okok, amelyek ezen Időeltállítás bevezetéséhez vezettek, ezek már nem állnak fenn, a helyzet megváltozott. Nem indokolt tehát az időeltállítás fenntartása kétszer évente. Aztán itt vannak különféle tanulmányok az emberi bioritmus témájában, hogy ez az idő átállítás kihat az egészségre, a bioritmusra, de akár a természetre is, ezzel kapcsolatosan nincsenek adatok. Viszont el kell gondolkodnunk ezen szempontokon. Jó lenne elfogadni egy megfelelő döntést, ugyanakkor egy dolog aggaszt minket. Egyrésztről Ugye a kétszeri időátállításnak véget kell vetnünk, és hogy a tagállamok dönthetnek arról, hogy melyik hivatalos időt tartják meg, mert ez a tagállami hatáskör. És itt kell egy különleges erőfeszítést tennünk ezzel kapcsolatban. Itt ugyanis megerősített együttműködésre van szükség a tagállamok között, hogy megvizsgáljuk, melyek az egyes tagállamok szándékai de továbbra is harmonizált megközelítésre van szükség, meg akarjuk őrizni a belső kohéziót, és annak alapján, amit az államok tesznek, fennáll annak a kockázat, hogy hatalmas torzulások következnek be, nem csupán a jólétet illetően, beszéltünk itt a légiközlekedésről, de a több műszakban dolgozó emberek számára is gondot jelenthet ez, akik nappali vagy éjszakai műszakban dolgoznak, Mindez, minden egyes szemponttal kapcsolatosan készek vagyunk a munkára, hogyha nincs szükség már az időeltelítésre, akkor mi támogatjuk ezt a változtatási javaslatot. Elnök Kramer úr, köszönöm. A vita már régóta foglalkoztat minket, egy dolog világos. Akkoriban úgy vezették ezt be, hogy ez hatalmas energiamennyiség megtakarítását teszi lehetővé, és minden vizsgálat bizonyította, hogy nem ez a helyzet csak akkoriban vezették be, em, csak emiatt vezették be akkoriban a nyári időszámítást. Különböző időzónák vannak Európában, és hogyha történelmileg megnézzük, hogy ez hogy jött létre, akkor ez nem illik össze. Tehát Portugália és Spanyolország között különböző időzónák vannak. Ugye, hogy akkoriban Hitler és Franco, meg Mussolini együtt dolgoztak, és egy időzónát akartak. A háború után ezen nem változtattak. Nem, nem, itt mikrofonon kívüli közbeszólások hangzottak el a teremben. Nem, ez így volt, mondja Kramer úr. Képviselőtársa mindig közbe beszél, de hát mégis folytatom. Tehát a háború után ezen nem változtattak, ez érthetetlen. Most ugye itt vannak ezek az időzónák, ez károsan befolyásolja az egészséget, az állatok szemmel is egy gond ez persze. Ők persze nem ébresztő órával kelnek fel. Jó az, hogy egy széles többség van, akik meg akarják szüntetni az idő átállítást. Persze vannak különböző érdekek, északon, északon mások az érdekek, mint Dél-Európában, és talán nyugaton is. De persze nem akarok egyfajta mozaikot létrehozni, meg kellene állapodni valahogy úgy, hogy ez elviselhető legyen, és az idő átállítást meg kellene szüntetni, mert ez manapság már nem hoz előnyöket. Elnök, köszönöm, Kramer úr. Kilonen asszony, Ani a szó. Köszönöm a jelentéstevő munkáját és a bevezetőjét. Ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, finnek számára már hosszabb ideje, és köszönöm a kollégáknak, különösen Szoboda úrnak, hogy kiváló volt az eddigi együttműködés, és más kollégáknak is. Jó, hogy eddig eljutottunk. A szakértőket a tagállamokban elsősorban a közlekedési ágazat foglalkoztatja, a légi közlekedés különösen, és ennek a témának a kezelésénél oda kell arra figyelni, hogy a résidők a légiforgalomban megfelelően érvényesüljenek, és ezt alapos tárgyalásoknak kell megelőznie, különösen a különböző időzónák lépnek életbe. Nagyon fontos lenne, hogy egy európai megoldást találjunk, és ne különféle időzónák és megoldások érvényesüljenek, mert ezek aztán önmaga, önmagában is komoly kihívást jelentenek a teljes közlekedési rendszerre, különösen a légiforgalomra nézve. Hogyha el akarunk köszönni a nyári óraátállítástól, akkor előfordulhat, hogy az időzóna több részre tagozódik fel, és rosszabb helyzetbe kerülünk, mint most vagyunk. Tehát olyan megoldást kell találni, ami lehetővé teszi, hogy egész Európa egy időzónában legyen. Köszönöm, Árnotű asszony. Merci, le Président. Köszönöm, elnök asszony. Juncker úr ünnepélyesen bejelentette, idézem, Ha évente kétszer egy rendelet miatt átállítjuk az órát, az európaiak nem fognak megtapsolni bennünket ezért, tehát a szubszidiaritás alapján a tagállamok maguk dönthessék el, hogy a polgáraik téli vagy nyári időszámításban szeretnének azután stabilan élni, idézőjel eh, bezárva. Tehát én úgy látom, hogy ez elkerülhetetlen és sürgős is. Ne legyenek illúzióink, májusban ez a javaslat egyértelművé tette, hogy a nem Brüsszelből irányítják az uniót, és áprilisig a tagállamoknak állást kell foglalniuk. Kerüljük el, hogy össze-vissza járjanak az órák Európában. Úgy tűnik, hogy a téli időszámítást tartják jobbnak az északiak, a nyárit a déliek, és ami a légiközlekedést illeti, legalább másfél éves átfutásra van szükség. A frakciók, többek között az enyém is, bár nem volt teljes az egyetértés, inkább a nyári időszámítást tartanák jobbnak, bár a tél mellett is szólnak érvek, de egyébként Strasbourgban, illetve Brestben, a Franciaországon belül elég nagyok a távolságok, tehát mást jelenten egyébként az egységes időszámítás. És az európai hát, magasrangú tisztviselők az utóbbi időben ironizáltak ezzel kapcsolatban, de ez nem szerencsés. Azt gondolom, hogy más prioritásaink is vannak még emellett, tehát az Európai Bizottság vegye figyelembe, hogy a választások előtt a munkanélküliség foglalkoztatja az európaiakat. Ezt kellene orvosolni, tehát kevéssé foglalkoznak az órátállítással, de ennek ellenére Juncker úrnak talán hálásak lesznek, hogyha megszűnik Köszönöm szépen. Másfél percre megadom. Shortly, then, uh... Röviden, igen, ez egy nagy dilemma, talán a legkomolyabb. A közvéleménnyel folytatott konzultáció nagyon lenyűgöző volt, 4,6 millióan válaszoltak. Ha megnézzük a bizottsági javaslatot, nem látom, hogy milyen eszközzel akarják elérni ezt az egységes dolgot, hiszen itt arról van szó, hogy két elv között kell választanunk, a szubszidiaritás között, tehát hogy a tagállamok döntsék el, másrészt pedig az egységes piac és a harmonizált szabályok között. Úgyhogy ez a probléma szerintem sokkal mélyebb, mint amennyire első pillantásra tűnik. Én értem, hogy a bizottság, illetve bocsánat, a tanács miért hallgat, nem látom ugyanis, hogy hogyan lehet összeegyeztetni ezt a két egymásnak egy ellentmondó elvet egy egyetlen dokumentumban. Úgyhogy lehet, hogy egy vita, egy ilyen vita további megosztottságot eredményez, és csak finoman fogalmazva szerintem ez nem a legjobb idő történelmileg, hogy ezt a megosztottságot most itt még olaj, vagy tüzeljük. Köszönöm, Lukasenszka asszony. Köszönöm, elnök asszony. A nyári időszámítás bevezetése még a múlt évszázadban kezdődött, és alapvetően az energia spórolás indokolt a második világháború után, ahogy ezt hallhattuk is. Aztán az olajválság szintén rásegített, és ma már okafogyottá vált az óra átállítgatás. Ezzel együtt 5 millió európai arra szavazna, hogy vessünk véget az átállításoknak mert ezzel már nem tudunk energiát spórolni, és egyébként pedig megviseli az embereket. Az európai közérzetet rontja. És ami engem illet, személy szerint én azt szeretném, hogyha a problémát egész egyszerűen oldanánk meg, vagyis ne állítsuk át tavasszal és ősszel az órákat, hallgassunk a választóinkra, és alkalmazkodjunk a biológiai időszámításhoz. Tehát ezért is támogatjuk a javaslatot. Nem oszlat el minden kételyt, amely itt elhangzott, hogy például a közlekedésben a különböző ö, időszámítási problémák hogyan oldhatók meg. De azt gondolom, hogy mégiscsak a legegyszerűbb, hogyha kivezetjük a gyakorlatból az átállítást, hallgatva a választóink elvárásaira, illetve a józan észre is. És így el tudjuk kerülni az időszakos zavarokat a közérzetben. a Szender asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottságtól szerettem volna egy kérdésre megtudni a választ. Tulajdonképpen kellemes meglepetéssel hallgattam, de aztán helyekkel is, amit a bizottság elmondott. Vagyis, hogy a konzultációt összehasonlították a bizottsági válaszsal vagy reakcióval az állampolgári kezdeményezések alapján. A polgári kezdeményezés sokkal szélesebb intézkedési kört, illetve különböző egyéb szempontokat szab előfeltételül a bizottság intézkedésének. Különböző országokban készült a felmérés, és nekem úgy tűnik, hogy valamikor a jövőben a konzultációkat is egységesíteni kellene, vagyis hogy a polgári kezdeményezéssel kellene összehangolni. Mert egyelőre nincsenek összhangban. Övszkog asszony szavaival egyetértve egy általános, egységes, összehangolt megközelítésre lenne európai szinten szükség. Tehát valamiféle harmonizációt igényel ez, annak ellenére, hogy nemzeti illetékességbe, tagállami illetékességbe tartozik ez a terület. Ami a hazámat illeti, a Greenwichi időből indulunk ki, de nálunk amúgy is két időzóna van érvényben, tehát gyakorlatilag ezt a kérdést a családi élet és a munka összehangolása szempontjából is alaposan meg kell fontolni. És az Európai Bizottság is jó lenne, hogyha segítene ebben, hogy mi is segíthessük a családokat. Dömeszmaker úr. Nos, nagyon sok kételyt hallhattunk a kollégák hozzászólásaiból és én azzal egyetértek, hogy vessünk véget a téli-nyári váltogatásnak. Azt száz százalékban támogatom, hogy vezessük ki az átállítások rendjét. De ez nem jelenti azt, hogy kapkodva fussunk ennek neki, már a választások előtt. a mellékhatásokba is bele kell gondolni, a belső piac működése kapcsán nagyon komoly kihatásai lehetnek ennek. Ahogy a kollégák is elmondták, össze kell hangolni az intézkedést, másrészt, máskülönben a turizmus, a közlekedés, illetve a kereskedelem nagyon negatív hatásait láthatja ennek. Én szívesen hallottam volna az Európai Bizottságtól további részleteket, mert gyakorlatilag én azt hallom, hogy ez az ügy halad ugyan előre, de nagyon komoly nézetkülönbségek vannak észak és dél, kelet és nyugat között. Úgyhogy a kérdésem az osztrák elnökség tette lépéseket a haladás érdekében. Mi a helyzet a tanácsban? Megszülethet-e időben a megoldás? Köszönöm, Schulz úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Az ITRE szakbizottságban foglalkozom ezzel a témával. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz, mint ahogy más kollégák is ezt már feltették, hogy hogyan kezelik majd azt, hogyha a tagállamok nem tudnak megállapodni, hogy a nyári vagy a téli időszámítás legyen a érvényben, hogyha egymás mellett lévő tagállamokról van szó, akkor ez egy nagyon nagy problémát jelentene. Itt az időátállítás problémát csak akkor lehet megoldani, hogyha a tagállamok közötti koordinációs mechanizmus létrejön. Ez a kérdésem, tehát a bizottsághoz, és várom a válaszukat. Elnök, köszönöm. Lundgren úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak, és végre megszüntethetjük ezt az évente kétszer előforduló idő átállítást, ami például a gazdák fejési gyakorlatában egy óriási zavaró tényező. Át kell állniuk a gazdáknak néhány hét leforgása alatt az új időszámításra. Aztán az autista gyerekek esetében mekkora fennakadásokat, illetve zavarokat okoz ez. Továbbá, aki ö, pszichiátriai gyógyszert szed, annak is súlyos problémát jelent ez, vagy aki hozzá szokott egy meghatározott alvásrendhez, ez szintén megkeveredik. Tehát nincs igazán indokoltság az átállításnak, ahogy én látom. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezéstek, én meg fogom szavazni. És Istennek hála, mondom én személyesen, kilenc autó van a környékünkön, ezt minden alkalommal át kell állítanom, 9 órát jelent ez, és mindegyiknek más és más a rendszere, tehát ehhez körülbelül 9 óra kell, hogy a 9 autón végig menjek, és az órákat átállítsam, tehát nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Lundgren úr. Klune asszony, önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Látom a kérdőjeleket, a kétségeket, illetve, hogy ezt össze kell hangolni, a különböző időzónák nem lenne jó, hogyha össze-vissza alakulnának, de azt is felvetem, hogy a fél évenkénti átállítást akarjuk-e jövőben, vagy nem, mert nagyon zavaró. Tehát ez a március és októberi átállítás fél évent az embernek felbolygatja az életét, a gyermekek napi rendjét, illetve a többiekét is igazából. Tehát, hogyha ebben az alapkérdésben tudunk dönteni, akkor a többi magától adódik. És a tagállamok jó lenne együttműködnének és összehangolnák az álláspontjukat a bizottságtól is. Ezt hallhattuk, és remélem, hogy képesek lesznek rá, hiszen ez egy előrelépés lenne, most volt az utóbbi átállítás, három hete, és engem tényleg megzavart. Tehát gondolkodjunk közösen, érjük el a kívánt eredményt, és szerintem a műszaki megoldások rendelkezésre állnak. Írországban a konzultáció a hónap végéig tart, és én úgy látom, hogy pozitív eredmény alakul, tehát az emberek azt szeretnék, hogyha leállna az időátállítás. Virkönen asszony, önné a szó. Köszönöm. Úgy látom, hogy eh, hasonlóan gondolkodunk a szakbizottságban. Mindannyian, majdnem mindannyian üdvözöljük a javaslatot, várjuk majd a kimenetelt, és azt hiszem, hogy a polgárok is nagy mértékben támogatják, eh, hogy megszűnjön ez a kétszeri óra átállítás évente. Jó lenne, ha ez minél előbb megtörténne, a probléma az, hogy a bizottság itt eh, nagy szabadságot adna a tagállamoknak, és ma, már ma is ez a helyzet, eh, minden ö, eh, tagállam megválaszthatja az időzónáját, de azt hiszem, hogy most meglehetősen zűrzavar uralkodik, hogy a nyári vagy a téli időszámítást válasszák-e és jó lenne, hogy áprilisban tájékozódhatnánk, hogy mit szándékozik a bizottság tenni, és ennél erőteljesebb koordinációra van szükség. Jelenleg három időzóna van Európában, és fontos, hogy a jövő, jövőben is koherens legyen ez a rendszer mert előfordulhat, hogy teljesen más és más időzónák lennének az egyes tagállamokban. Úgyhogy szerintem a tanácsnak eh, vezető szerepet kéne ebben játszania, ugyanis a eh, közvéleménnyel való konzultációkra már sor került, és eh, sor fog kerülni a tagállamokban, tehát ezt a folyamatot koordinálni kell. Merci beaucoup, Madame Virkönen. Köszönöm szépen, Virkönen asszony. Nos, még egészen gyorsan, a magam részéről annyit mondanék, emlékeztetném a bizottságot arra, hogy kitől ered a kezdeményezés maga, hogy megszüntessük az átállítást. Hát a TRAN szakbizottságtól. Ez bizony nem az Európai Bizottságnak a saját kezdeményezése, hanem a közlekedési szakbizottságunké. Évek óta azt halljuk az európai polgároktól, többféle formában, hogy végre érjen véget az átállítás. Senki nem vállalta fel ezt a feladatot, sem a tagállamok, sem az Európai Bizottság, úgyhogy a TRAN szakbizottság bátran lépett, kezdeményezést tett Svoboda úrral együtt, és így született meg ez az állásfoglalás rögzítsük, hogy évek óta nem sikerült kivívni ezt az eredményt. Hogy energiatakarékosságra vagy egyébre hivatkoznak, azt hallottuk, hogy ez nem prioritás, stb., de felhívom arra a figyelmet, minden tanulmányból kiderül, hogy 30%-át az európai lakosságnak kellemetlenül érinti ez. Álmatlanságot okoz, illetve felborítja a napirendet, stb. stb. Tehát itt egy lényegi problémáról van szó. A lakosság 30%-a az nagyon magas arány. Aztán Franciaország alapján jelzem a közutak biztonságával kapcsolatos harmadik problémát. Tehát amikor átállítják téli időszámításra az órákat, akkor több mint 40%-kal emelkedik a baleseteknek a száma, és a, a gyalogosokat, a kerékpárosokat sűrűbben ütik el, azért, mert az emberek reakcióideje megnő. És bátran kezdeményezéssel éltünk, az Európai Bizottsághoz azzal fordultunk, hogy vezessék ki az átállítást. És a lényegi probléma miről szól? az európai polgárok azt mondják, hogy a parlamenttel egyetértve legyen vége az átállításnak, de ez nincs kellően kifejtve, és azt mondják, hogy boldoguljanak a tagállamok. De hát hogyan, miért? A lényegi problémát nem így kell megoldani. Európai szinten egységes, összehangolt intézkedésre van szükség. Most viszont egy olyan probléma alakult ki, aminek nem lett volna szabad felmerülnie. Miért? Minek alapján döntsenek a tagállamok, hogy téli vagy nyári időszámítás legyen-e? Hát nemzeti konzultációt, egy társadalmi konzultációt kell, hogy tartsanak a, a tagállamok. Klóni asszony, ön is utalt erre, hogy önöknél éppen most zajlik. Igen, valóban, a hónap végéig tart. De ez nem kötelező minden tagállamban hogy társadalmi konzultációt tartsanak. Egyes tagállamok megkérdezik a polgárokat, mások nem kérdezik meg, hogy nyári vagy téli legyen, és a bizottság pedig mit tesz, rábízza a tagállamokra ezt a konzultációt. A második nagy probléma, és erre is felhívom a figyelmüket, figyeljünk oda, hogy itt a döntés arról szól, hogy nyári vagy téli legyen-e az időszámítás. A, az időszámítás kiválasztása a tagállami illetékesség. És hogyha a szomszéd tagállam nem ugyanolyan időszámítással él, az gondot jelent. Én mondjuk franciaként Németországban dolgozom, az egyik országban téli, másikban nyári van, akkor utazva állítsam átállandóan az órámat, és aki határokon átnyúlóan dolgozik, például Belgium, Olaszország viszonylatában, stb. És ez pedig azt jelenti, hogy legyen egy olyan tagállam csoport, amely egységesen a nyári vagy a téli időszámítást mellett teszi le a voksát, és ebből legyen aztán az európai megoldás. Igen, igen. Tehát a kérdések most terítékre kerültek, és eh, Dömaszmaker úr is megfogalmazta, hogy nem csak ígérgetni kell, hanem lépni is, tehát a 2019. április 1-től kellene valamerre állítani a tagállamoknak az órát, és az osztrák elnökség jó lenne, odahatna, hogy ezt lezárjuk minél gyorsabban. Hiszen nagyon komoly jogalkotási munkát jelent ennek a rendezése. Most eh, megadom a szót az Európai Bizottság képviselőnek ezek után. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, hogy ilyen gazdag volt gondolatokban ez az első eszmecsere. Ez is rámutat arra, hogy milyen komoly érdeklődés nyilvánul meg az önök részéről a kérdés iránt. Ez mindenféleképpen ígéretes. Igaza van, elnök asszony, a javaslat nem a semmiből keletkezett. Az EU nyári időszámítás vonatkozó irányelv már évek óta a figyelmünk előterében van, és e tekintetben az önök bizottsága útörő szerepet játszott, és bízom benne, hogy közösen meg tudjuk találni a megfelelő megoldást. Számos kérdést vetettek fel, néhány kategóriát emelnék ki. Először is, ami a hatásvizsgálatot illeti, másodszorban a koordinációra vonatkozóan, tehát hogy ne egy ilyen össze-vissza patchwork alakuljon ki az időzónák tekintetében, valamint itt elhangzott a közúti biztonság, hát ezt semmiféleképpen nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A hatásvizsgálattal kapcsolatban mi megvizsgáltuk a rendelkezésre álló tényeket, bizonyítékokat a jelenlegi rendszerrel kapcsolatosan, és a parlament kutató szolgálata ezt októberben igen jól összefoglalta. Tudjuk, hogy még mindig vannak ezen a téren teendők. Jelenleg csak egyetlen egy dologban biztos hogy a nem koordinált idő átállás nagyon káros lenne a piacokra nézve, erre vonatkozóan egyértelmű bizonyíték van. És ezt vagy a jelenlegi rendszerrel lehetne elhárítani, vagy pedig úgy, hogy egységesen leáll az átállításokkal minden tagállam és hogy leálljunk-e az óraátállítással vagy sem, ez a kérdés nem az, hogy a tagállamok melyik időzónát választják. Néhány tagállam már kifejtette, hogy melyik időzónát preferálná. E tekintetben egy politikai döntést várunk, hiszen meg kell őrizni az egységes piac megfelelő működését, a tagállamok szabadon választanák az időzónákat. Tehát ezen a területen mindenféleképpen meg kell vizsgálni nemzeti szinten a hatásokat. És ez a tagállamok szuverén döntése, hogy melyik időzónát választják standardul és ezen a javaslat sem változtat. Nem tudunk most semmit feltételezni a jövőt illetően. A javaslat várhatóan vitákat vált majd ki nemzeti szinten, és több tagállam már szervezi a saját konzultációját, amit mi nagyon fontos fejleménynek tartunk. Végül, de nem utolsó sorban, a javaslat gyors feldolgozása és már mostani előterjesztése azt jelenti, hogy a parlament is minél előbb meg tud állapodni. A kérdések második kategóriája a koordinációra vonatkozik. Ez abszolút fontos, hogyan tudjuk elkerülni, hogy az időzónák kaleidoszkopja alakuljon ki. Három időzóna van jelenleg az EU-ban, és a jövő pedig a tagállamok döntésétől függ. Az egyes tagállamok közötti idő különbség nem a nyári időszámítás miatt van, hanem a tagállamok által választott időzónák miatt. Nagyon fontos biztosítani, hogy a jövőbeni rendszer koordinált legyen, és lehetővé tegye az egységes piac működését. Ezért a tagállamoknak mindenféleképpen egymással konzultálniuk és koordinálniuk kell, mielőtt véglegesen döntenek az időzónákról. És aztán a tanácsi döntés következik. Jelenleg az osztrák elnökség alatt folyik a vita, és az osztrák soros elnökség elkötelezett a megfelelő koordináció mellett, amit mi is támogatunk. Ugyanakkor úgy véljük, hogy ez a döntés hatála, tagállami hatáskör, és az intézmények felelősségének megfelelően a koordinációt a tanácson belül kell megvalósítani az osztrák, illetve a következő román elnökség alatt. Mi ebben természetesen rendelkezésre állunk, segítséget nyújtunk, tehát annak érdekében, hogy ez a koordinált megközelítés megvalósuljon a végleges döntés előtt. Végül is a tanácsi vita erre összpontosul, erre hegyeződik ki, és a decemberi tanácsülésen remélhetőleg döntés születik. Ami az érdekelt feleket illeti, az érintett feleket, több képviselő említette ezt a kérdést a légiközlekedési ágazattól is kaptunk megjegyzéseket, nekik is vannak aggájaik, például a résidők eh, kiosztását illetően. A fő üzenet, amit az érintettektől hallunk, az, hogy mindenféleképpen egy eh, teljes mértékben eh, összehangolt rendszert szeretnének látni. Kiszámíthatóságot és tisztánlátást várnak. Az óra átállítás leállítása mindenféleképpen bizonyos átmeneti költségekkel jár majd, és egy megfelelő átmeneti időszakot is biztosítani kell, hogy az esetleges zavarokat elkerülhessük. A kérdés az, hogy ez milyen hosszú idő legyen, mennyi időre van szüksége az ágazatnak az átmenethez. Ugyanakkor a polgárok és a vállalatok számára minden bizonyal előnyös lesz, hogy nem kell örökké átállítgatniuk az órát, és ehhez alkalmazkodniuk, és e tekintetben várom az önök támogatását is. A közúti biztonsággal kapcsolatosan nagyon körültekintően kell kezelnünk ezt a kérdést. A bevezetőmben már említettem, hogy ezzel kapcsolatosan nem teljesen egyértelműek a bizonyítékok, a rendelkezésre álló tények, tehát az összefüggés a nyári idő számításra való átállás és a közúti biztonság között. Itt a sötétségről van szó, nyilvánvalóan sötétben nagyobb a balesetek kockázata. Szintén a rendelkezés adatok alapján, a brit tapasztalatok alapján, a 68-as, illetve a 71-es tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy ez az összefüggés egyelőre nem teljesen bizonyítható. De minden esetre ez egy nagyon kényes kérdés, Ennyit kívántam elmondani, és várom a jövőben a további eredményes vitákat. Köszönöm az érdeklődésüket. Merci beaucoup la commission, mais vous nous avez... Köszönöm a bizottságnak. Azt nem mondták meg, hogy hogyan akarják koordinálni a dolgot a tagállamok között, majd segítünk önöknek. Ezért készítünk jelentést, és azért van itt a parlament, hogy javaslatokkal éljen, és megpróbáljuk tiszteletben tartani, amit a bizottság a polgárok előtt mond. Az foglalást ezért a mandátum vége előtt elfogadjuk. Köszönöm. Foga, folytassuk a munkát. Észszerűsítés a transzeurópai közlekedési hálózatok kapcsán. az illetékes kollégát, kedves és egyedülálló Pável Telicska kollégánk helyettesítés. Valóban nagyon drága és értékes az illető. Van de Kampur most megy két teremből. Köszönöm elnök asszony a szót. Sajnálom, hogy Dominik most nem tud itt lenni, ahogy az álláspontját saját maga ismertesse, de átadta jegyzeteit Dominik hangsúlyozná, hogy örvendetesnek tartja a bizottsági javaslatot. Fontos ez a rendelet, ezt talán felesleges is kiemelnünk, hiszen a cél, hogy a beruházások administratív korlátait eh, leépítsük, és hogy a tenti maghálózat 2030-ra határidőre kialakulhasson. Köszönöm minden árnyék előadónak és a részvételt, és ez segíti a jelentés színvonalasabbá tételét. Tehát összességében 180 módosító indítványt terjesztettek be, és múlt héten tartották az első megbeszélést, és Dominik Riké pozitívan látja az eddigi eredményeket. A legtöbb árnyék előadó egyetért a rendeletnek a fő vonatkozásaival. A tenti maghálózat projektekről szólnak a rendelkezések, illetve az egyablakos kiszolgálás, a projektek egységes kivitelezése szerepel a rendeletben. Én ezt kulcsfontosságonak és támogathatónak tartom. Aztán egyetért az előadó úr azzal, hogy a tagállamokban egy egyetlen hatóság feleljen az általános döntésért. És a meghatározott közigazgatási delegáló rendszerrel is egyetért. A tagállam függvényében egyen, egyenként alakul majd ki, hogy helyi vagy regionális önkormányzat kapja ezt meg, tehát az egyablakos kiszolgálás ezt is támogatja. És a az egységes hatósági illetékesség azt jelenti, hogy világosabb és áttekinthetőbb lesz a projekteknek a kivitelezése. A következő árnyékelőadói ülés decemberben lesz majd, és Riki úr ennek keretében szeretné lezárni a munkát, és január 10-én lesz majd a trán szavazás. És eh, a magam részéről, mint Pável Telicska mondanám, a Dominiktól hallottak alapján, hogy itt a határon átnyúló viszonylatról szólva, illetve az egységes hatósági illetékességgel kapcsolatban, azt gondolom, hogy ez egy jól összehangolt rendszert jelentene a gyakorlatban. Köszönöm a magam részéről ennyi, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Pavel Telicska úr és meg is nyitom a vitát. Van de Kampur öné a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok Telicska úrnak, hogy Dominik Riké úr álláspontját beugorva helyette ismertette. És szinte mindennel egyetértek azzal, amit Telicska úr most elmondott. Strasbourgban múlt héten megtartottuk az első árnyék előadói megbeszélést ebben a témában, és eredményes volt. Én azt gondolom, hogy mindenben egyet tudtunk érteni, nem jut eszembe semmi, amiben nem. Három észrevételt szeretnék tenni először is. Hogyha egységes illetékes hatóságot határozunk meg, akkor az egy tagállami, illetve nemzeti szintű hatóság kell legyen. És a néppárt úgy gondolja, hogy a tagállamoknak legyen olyan lehetőségük, hogy regionális szinten szervezzék ezt, de ez jelentse azt, hogy mondjuk Németországban az egyik régió és egy másik régió ugyanazt a hatósági illetékességet alkalmazza. Ez tehát a véleményem. Aztán ajánlától hallhattuk, hogy határon átnyúló problémák vetődnek fel. Mondjuk van egy vasúti összeköttetés Franciaország és Spanyolország között, akkor ott határon átnyúló felelősség megosztásra lesz szükség. Ezt is valahogy egyeztetni kell a bizottsággal. És néppárti árnyék előadóként én egyetlen módosító indítványt sem terjesztettem elő, mert a lehető leggyorsabban be kellene fejezni ennek a kérdésnek a kidolgozását, és konstruktívan együtt fogunk működni a az egyeztetések során eh, Riki úr már is beépített számos szóban megfogalmazott ötletet a részemről. Tehát ezeket figyelembe vette, és ennek alapján azt gondolom, hogy sikerrel lezárhatjuk, ha nem decemberben, akkor januárban, hiszen nagyok a tétek a tagállamok szempontjából. Elveszhetnek a források, mert nem adják ki időben az engedélyt. Eh, tehát ez kettős veszteség Köszöntjük a látogatókat itt a Transzakbizottság ülésén. a Szender asszony. Megadom önnek a szót, kérem, hogy mondja el röviden. Úgy vélem, hogy itt valamiféle csere történt, Rike és Van de Kamp úr között. Bon, eh, sí, eh, quería simplemente eh, agradecer bueno, el trabajo que ha hecho el señor, el señor Riquet. Tehát köszönetet szerettem volna mondani Riquet úrnak a végzett munkáért. A négy vasúti csomagon dolgoztunk együtt, az elsőn, aztán a másodikon, a tapasztalata rendelkező koordinátorok tették lehetővé, hogy dolgozzunk, és azt is kérték tőlünk, hogy határokon átnyúló fórumokat javasoljunk annak érdekében, hogy ne lépjenek fel a szubszidiaritással összefüggő problémák. Tehát ez a határokon átnyúló entitás vagy fórum, ez alapvető jelentőségű a koordinációban. Annak érdekében, hogy egyetlen állam se kerelkedjék felül a másikon, és hogy ne legyenek megkettőződések az ügyek kezelésében. Ami a tanulmányokat vagy akár a védelemmel kapcsolatos tanulmányokat illeti. Jelenleg a határokon blokkolódnak a dolgok, mégpedig azért, mert nincs harmonizáció az irányítást illetően, vagy a szabályozásokat illetően, már ami a tenderek kihatását illeti, nincs nyilvános konzultáció, nem konzultálnak a helyi lakossággal, és a többi. Már a 2021-es, 2027-es időszakban. Azt hiszem, hogy egy kicsit be lesznek illeszthetőek ezek az intézkedések, amelyek megkönnyítik majd az előrelépést a határok menti övezetekben. Aztán, amiatt láthattunk, a koordinátorok kapcsán. Nagyon hasznosak voltak a koordinátorok a projektek előmozdításában, a kormányokkal konzultáltak, meggyőzték a kormányokat. Jó munkát végeztek tehát. Egyes országok esetében esetleg vannak bizonytalanságok vagy kétségek, de általánosságban a koordinátorok jó munkát végeztek, hogy a padhelyzeteket feloldják, és a jó megoldások felé mozdítja, mozdítsák el az ügyeket. Láttam olyan eseteket, amikor a koordinátorok nagyon sokat tettek, így például a Valdaosztai ügyben, ahol felvették a kapcsolatot a helyi lakossággal, ez tehát egy határokon átnyúló, egyfajta transnacionális fórum, ez nagyon jó megoldás. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Ellen ellentétben a többi hozzászólóval nem leszek olyan lelkes, mint ahogyan azt szeretném. A frakcióm nagyon szkeptikus, és ezt már jeleztem a legutóbbi ülés alkalmával is. A kétségeink Riké úr jelentéséhez is kapcsolódnak, de hasonlóképpen magukhoz a projektekhez is. Nagy nagyon nehéz ezeket a projekteket megvalósítani számos tagállamban, ahol a helyi önkormányzatok, illetve az államok hatáskörei egymást átfedik, kiegészítik, és vannak még más koordinációs egységek is. Nagyon időrabló tehát az új demokratikus struktúra létrehozása a régi struktúra lebontása nélkül egy adott ö, projekt esetében. Nagyon sok szempont vetődik fel minden építési munka kapcsán. Ugye van a környezeti szempont, a helyi lakossággal való konzultáció, vagy az adott területhez kapcsolódó földhivatallal, területtel kapcsolatos meglátások. Ez tehát egy globális szemlélet, hát szemléletmódot követel. Tehát itt itt nem egy kötelezettségről van szó ezen eljárás alkalmazását, illetve hanem ez így inkább egy ajánlás. A, az infrastruktúra területén a kulcs projektek esetén a tagállamok erőf feszítései mindenképpen összhangban kell, hogy legyenek ezzel a rendelettel. Újra meg kell tehát határozni ezeket az eljárásokat, hogy ezek összhangban álljanak az egyes tagállamokban hatályos szabályozással. Álláspontunk tehát azon alapul, hogy figyelembe veszik el a különböző módosítókat, amiket a végső változathoz nyújtottunk be. Köszönöm szépen, hogy a Krámer úr, a jelentéstevőnek is, és az együttműködést is, amely éppen most kezdődött meg. Azt hiszem, hogy tanulnunk kell a hibákból. A határokon átnyúló összekapcsolás esetén ezt mindenképpen együttműködés szellemében kell megoldani. Spanyolországban akkoriban új tagállamként a Pireneusok közepén egy új autópályát építettek egészen a határig, és a franciák azt mondták, hogy mi ezt nem folytatjuk, és így egy faluban megáll az autópályát, ez pénz pocséklás. Vagy nincs egységes jogszabályalkotás, Németországban például vita zajlik arról, hogy az autópályát elektronikus elektromosítással ö, szereljük fel, de vasút esetében nincs összhangban ez a terv. Tehát itt jó az, hogy nemzeti hatóságok vannak ezzel, mert van tapasztalat például a német-lengyel határon két közlekedési vállalat nagyon jól együttműködött, és határokon átnyúló módon akarták ezt tenni. Lengyelországban aztán, amikor a jogszabályok kimondták, hogy ez a mi feladatunk, ez egy nemzeti szintű ügy, nem regionális ügy, tehát stop, blokkolták az ügyet, és aztán nem dolgoztak tovább az ügyön. Mindez tehát nagyon nehéz, nem adhatunk egy receptet, vagy itt például Belgiumban, a Flandriában és Vallóniában más és más a helyzet, hogyha azt hallanánk, hogy a kormány dominálja ezt a helyzetet, akkor ez felkelést váltanak ki. Tehát itt mindenképpen egy tisztességes jogalkotásra van szükség, nem szabad hátrányos helyzetbe sodorni a környezetbarát vasutat, eltelthatóságot is akarunk, sokáig nem volt ez a helyzet. Például a Lyon-Torino vonal mennyi ideig tartott, hogy ott az eltelthatóság kerekedett felül, még mindig sántít ez a dolog és a polgárok részvételét is biztosítva akarjuk tudni. Néha hosszú ideig tart ez. Például Rajna völgyében 20 évig tartott, még a szakaszról beszéltek, és aztán a polgárok azt mondták, hogy semmiről nem akarnak dönteni, és hát több ideig tartott, mint hogyha kezdetben bevonták volna őket, és persze a környezetvédelmi jogszabályokat is tiszteletben kell tartani. Akkoriban Lengyelországban az autópályát illetően ezt meg akarták csinálni, az legutolsó, Európa legutolsó eredeti erdejében, de aztán hála Istennek stoppolták, leblokkolták ezt az ügyet. Elnök, köszönöm Kramer úr, Kilönen asszony öné a szó. Elnök asszony, elnök asszony, kedves kollégák! Ez a javaslat, ezzel az egyablakos rendszerrel nem tűnik túl fantasztikus ötletnek, és a probléma az alkotmányos joggal kapcsolatban merül fel. Természetesen a tagállamok szerepét is felvethetjük, ezt erősíthetjük, de szembe kell néznünk azzal a problémával, ami létezik az ekkora projektek nyilván eh, engedélykötelesek, több engedélyt kell beszerezni ezekhez a nemzeti hatóságoktól, és ehhez eh, megfelelő időben történő döntéseket kell hozni a földhasználat eh, tekintetében is, a tervezési kérdések hat, nemzeti hatáskörbe, sőt, helyi hatósági hatáskörbe tartoznak az EU jogszabályoknak megfelelően. A bizottság azt javasolta, hogy minden projekt engedélyt egyetlen egy hatóság adjon meg, és ennek körébe tartozik a zóna besorolás is, a megfelelő feldolgozás, előkészületek, ez radikális változást jelent a hatóságok hatáskörét illetően. És ez egyelőre nem lehetséges az alkotmányos jog szempontjából. Ez a javaslat csak arra vonatkozik, hogy minden tagállam kijelöl egy illetékes hatóságot a saját jogszabályai alapján. Ezt meg lehet tenni, és a rendelet másút azt írja elő, hogy kötelező érvényű döntést kell hozni az engedélyeztetés során a tagállami törvények értelmében, és ezeket nemzeti szinten kell végrehajtani. Tehát még egyszer itt az alkotmányos jogba ütközik mindez, ugyanis egy másik hatóság dönt például a zóna besorolásról az adott projekt tekintetében. Úgyhogy itt a, az alkotmányos jogba ütközünk, ha olyan törvényt vagy jogszabályt vezetünk be nemzeti szinten, ami a hatáskört a helyi hatóságokra helyezi át, vagy egy központi hatóságra az adott országban. Lehet, hogy túl sok időt töltöttem a politikában, Pavel úgy szintén, de én nem támogatnék azt hiszem a Nemzeti Parlamentben egy ilyen javaslatot. A kollégáknak is ezt mondtam a megbeszélésen, és Rikének is ezt üzenem. Jó lenne, hogyha egy koordinációs szerep alakulna ki, egy egyablakos lehetőség, amennyiben ez az alkotmányos jog keretein belül marad. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a helyi hatóságoknak nem lehet beleszólása, ez változtathat a helyzeten, de most nem ezt mondjuk, Rike kolléga javaslatában nem ez szerepel, és ez aggaszt. És hogyha további lépések történnek az alkotmányos jognak megfelelően, ez rendben van, de egyelőre nem látom, hogy ez a helyzet, és még nem tűztem ki a zöld zászlót a toronyba. Én egyetétek Koszma kollégával az alkotmányos jog terén folytatott küzdelem kapcsán. A problémát kell legalább pontosan megértenünk, amivel az egyes tagállamokban szembenézünk. Köszönöm. Kilanán asszony, köszönöm szépen. Én is jelen voltam azon az árnyék jelentéstevői megbeszélésen, ahol ezt a problémát kifejtette. Az Európai Bizottság kap most szót. Verzini úr. Öné a szó. Digimove. Président. Um... Eh, eh, eh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek, Telicska képviselő úrnak, hogy bemutatta a vita állását. Örülök, hogy megjegyezhetem, hogy a parlamentben a munkák elég gyorsan és elég konstruktív módon előre haladtak, ahogyan Telicska úr is jelezte, számos téma már megállapodás tárgya, a képviselők között, és ez egy nagyon kedvező dolog. Ezt a jelentést a bevezetőjében is jelezte, hogy fontos javaslatról van szó, amelyet a harmadik mobilitási csomag keretében mutattak be, de amelyet egy kiegészítő módnak is tekinthetünk, hogy időben és jobban megvalósítsuk a transeurópai közlekedési hálózatot, mégpedig összeköttetésben az mi 2 vel ami nem sokára az önök szavazatának tárgya lesz. Ebben a szellemben nagyon örülünk a nagy támogatásnak a javaslat mellett, és láttuk, hogy számos módosítót nyújtottak be, hogy megerősítsék, javítsák a szöveget, néha az ambíciók szintjét is javítsák és javaslatokkal éltek eh, annak érdekében, hogy eh, ezt az eszközt összekapcsolják az EMI finanszírozásával. Ez a dolgot eh, eléggé nagyra becsüljük. Az elhangzott hozzászólások néhány tisztázásra, pontosításra adnak alkalmat a hatályt illetően először is, amit felvetődött szem, nézőpontunkban nagyon fontos megőrizni a hatályt, amely a központi tenti hálózatra koncentrálódik. A határokon átnyúló projektek nagyon fontosak, és számos nehézséget vetnek fel. Ugye a nemzeti hatóságok szerepe is nagyon fontos a hálózat jó működésében az ilyen területeken, ezért összpontosít a bizottság a központi hálózatra. Egy másik vitás kérdés az egységes illetékes hatóság. Ugye a projekt engedélyezésben egy kísérleti projekt is volt a e tekintetben. A mi szempontunkból ez egy olyan intézkedés, amely megkönnyíti majd ezen projektek megvalósítását. Jobb lesz a koordináció, az eljárásokat jobban összhangba lehet egymással hozni. A bizottság javaslata számításba veszi azt, hogy a tagállamok belső szerveződése eltérő lehet, tehát fenn kell tartani annak a lehetőségét, hogy a felelősséget delegálják az illetékes hatóságnak az infranacionális szinten, ez lehet regionális projekt, és ezt regionális szinten kell engedélyeztetni, és ez biztosítja jobb hatékonyságot, illetve jobb összeegyeztethetőséget a nemzeti rendszerrel. Aztán van itt még egy javaslat, melyet több képviselő is hangoztatott, azaz, hogy a határokon átnyúló engedélyezési eljárásban egy struktúrát kellene előirányozni. Ez megkönnyíteni ezen projektek megvalósítását. Ezek nagyon nehezek, ugyanis itt különböz, meg kell különböztetni a projekt gazda kérdéseit, ez lehet egy közös vállalat akár, egy közös entitás, és másrésztről pedig ott van a ott vannak az illetékes hatóság koordinációs feladatai, és lehet egy társult illetékes hatóság is ehhez. És aztán az ambíció szintjét illetően, illetve a határidőket illetően, amelyek itt szerepelnek a bizottság rendelet javaslatában. Nos, ezek ambiciózusak, Úgy véljük, hogy a bizottság javaslata világos előrelépést tesz lehetővé a jelenlegi helyzethez képest, és tiszteletben tartjuk a közösségi jogot, a környezetvédelmi jogot is. Számos módosító még messzebb megy, nagyon rövid határidőket irányoz elő. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy bizonyos határidők tiszteletben tartása már így is kihívásnak tűnik. Köszönöm szépen! Köszönöm. Telicska úrnak adom meg a szót a zárszóra. Köszönöm. Örömmel közvetítem Riké kolléga üzenetét. Az árnyék jelentéstevők zömmel támogatták a jelentés Van néhány kérdés, ami még nyitva van. Én most nem tudom, nem tudok rike nevében beszélni, de ha megnézzük ezt, a, hogy miről szavazunk holnap, kicsiket elmaradtunk attól, amit terveztünk ezzel a dosszéval kapcsolatosan. Minden esetre a határokon átnyúló hatóságok esetében a koordinációra kell törekedni. majd meglátjuk, hogy hogyan állapodnak meg az árnyékjelentéstevők, jelentéstevők, de gyakran lassan és nem megfelelően valósítjuk meg a megvalósítandókat. Úgyhogy a jelentéstevő az árnyékjelentéstevők segítségével erre törekedett ezen javítani. Természetesen vannak jogi kérdések, meg kell vizsgálni, hogy ezeket hogyan tudjuk majd beépíteni a módosító javaslatokba. Én most nem kívánok az ő nevében beszélni, de majd meglátjuk, hogy a jelentős levő ezt hogyan kezeli. Reagálva a Sanders asszonyra, itt ez egy másik kérdés, egy másik kosár. Elnéz, sajnálom, hogy Zotowski úr elment, de a vegyes vállalatok esetében is ugyanez volt a helyzet a döntéshozatal tekintetében, a tervezés, a projekt megvalósítás tekintetében, és ha például egy észak-keleti ország, mondjuk Lengyelország is részt vesz benne, a koordinátorok nevében és a saját nevemben tapasztalataim alapján kimondhatom, hogy a projektek száma nem lesz olyan magas a koordinátorok közreműködése nélkül. Úgyhogy örülök a felvetésnek. Minden esetre én továbbítom az információt, amit itt hallottunk, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek. Merci beaucoup, monsieur Teliska. Köszönöm szépen, Telicska úr. Emlékeztető a jelentésről a szavazás január 10-én lesz. Et nous continuons. És most folytatjuk a 2008-as irányelvet módosító közúti infrastruktúra kérdéskör következik. Ájutó asszony témája, akinek meg is adom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Csak ami az időtervet illeti, egy rövid előzetes megjegyzés, mert néhány hete eléggé feszes tempóban dolgozunk ezen a dosszién, hogy tiszteletben betartsuk a programunkat, az ütemtervet, mely szerint december 3-án szavaznánk itt a szakbizottságban az anyagról. A fordításokat, a módosítók fordításait csak nemrégében kaptuk meg. Remélhetőleg sikerül megállapodásra jutnunk, hogy ezt az ütemtervet be tudjuk tartani. Bízom az elnyék jelentéstevőkben, és a frakciók megértésében. Tehát kész vagyok a kompromisszumkeresésre, hogy ezt az ütemtervet tiszteletben tudjuk tartani. Ami a javaslatot illeti, a kezdeti javaslatot ismerik, Én ezt kedvezőnek tekintem, tehát a bizottság kezdeti javaslatát, a hatály kiterjesztésére vonatkozóan az irányelv esetében. Aztán ja, a közúti biztonság javítása nem csupán a felületi elemeket foglalja magában, hanem azt is, hogy monitorozni kell az infrastruktúra állapotát, és ez is egy fontos dolog. Fontos ezt követően a sérülékeny csoportok védelme, illetve a technológiai innováció, a digitalizáció támogatására valamennyiünknek kész kell lennünk, mert az utak már a jövőre kész utak kell, hogy legyenek. Ami az új módosítókat illeti, melyeket javasoltam, itt különösen megpróbáltam egyetlen cikkbe tömöríteni az infrastruktúra stabilitás monitorozásának elemeit, ugye szenzorok alkalmazásával, vagy georeferenciális elemekkel. Ez egy fontos technika vagy technológia, amit szerintem figyelembe kell venni. Aztán egy másik fontos elem, amit beillesztettem az anyagba, az az, hogy az infrastruktúra biztonságért felelős hatóságokat felelősség kell tenni, akár a létező, akár az új infrastruktúrákra gondolunk, és akár a különálló, akár az új, techno- új infrastruktúrákba beépített elemekről van szó. Itt még ezt megtárgyaljuk majd az jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen a jutó Wim van de Kampur, öné a szó. Elnök asszony, ismét nagy megtiszteltetés, hogy Claudia Schmidt képviselőasszonyt helyettesíthetem ma délután. Őszintén szólva, kicsit fáradt voltam ahhoz, hogy angolból hollandra fordítsam a szövegét, úgyhogy most angolul folytatom. Tisztelt előadóasszony, Schmidt képviselő asszonyként azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk, Ez nagyon komoly téma, kérem ne viccelődjön senki. Úgy gondolom, hogy mindenki tegyen meg mindent a maga befolyási körzetében, hogy csökkenjen a halálos kimenetelő közúti balesetek száma, hiszen nagyon nagyot fejlődött ez a terület az utóbbi évtizedekben, többek között az EU intézkedéseinek is köszönhetően. 2001 és 2002 között az EU útjain 42 eh, százalékkal csökkent a halálos balesetek eh, száma, és 2010 és 16 között további 19 százalékkal, de 16-ban 25 ezernél is többen haltak meg a közúti balesetekben Európában. Claudia aztán egy bekezdést szentel a szubszidiarítás és felelősség elvének. A közös cél nem szükségképpen jelenti azt, hogy az EU-t kell felhatalmazni ennek a kezelésére. Végül is minden ember hibázhat, ami pedig azt jelenti, hogy minden szinten azért kell, hogy dolgozzon minden érintett, hogy ne legyenek személysérüléssel, illetve halálesettel végződő balesetek. És hogy milyenek a rendszereink, illetve egyes a krónikákból kimaradó brüsszeli hivatalnokok hogy bárhogy szabályozzák a, a kreszt a közutakon. Van, aki továbbra is be fog rugni, van, aki a telefonját babrája majd a volán mellett a jövőben is. Tehát mindegy, hogy ki állítja össze a szabályokat, hogyha az egyének nem tartják be azokat. És néppárt, a néppárt eh, álláspontja, hogy nem kell a hatályt bővíteni. A tenti hálózat baleseteinek az aránya, az nem az irányelvvel hozható kapcsolatba, hanem azzal, hogy az autópályákon általában nincsen gyalogos, illetve kerékpáros forgalom, és nincsenek forgalmi lámpák sem. Tehát az autópályák továbbra is a legbiztonságosabb közlekedési infrastruktúrát képezik. Az autópályára kellene terelni a forgalmat a főútvonalak, illetve mellékútvonalak helyett. És e tekintetben az úthasználati díjnak többek között az euró matricának lesz majd kiemelt szerepe. És végül az új technológiákról olvasom fel a megfelelő bekezdést ami a hatály bővítését illeti, mi a NIPÁT részéről a közúti jelzések, illetve útburkolati jeleknek a hatékonyabbá tételét szorgalmazzuk, hogy kézben tartsuk a kamion és tehergépjármű forgalmat. És minél biztonságosabb jelzéseket helyezünk ki az utakon, annál kevesebb lesz a baleset. Megfelelő normákat kell kialakítani. Az önvezető autók csak megfelelő közúti jelzések esetén tudnak együttműködni, hogyha ezek szabványosak, és bizonyos feltételeknek is eleget tesznek. Egyébként nem is szabadna a közutakon ilyen forgalmat engedélyezni. Tehát a közúti jelzések, illetve útburkolati jelek megfelelő kialakítása létfontosság az önvezetés szempontjából, és a közútkezelőkre nem lehet ezt a feladatot hárítani. Tehát ezekkel az érvekkel szerettem volna az álláspontot megfogalmazni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Grász Vander asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek az eddig végzett munkát. Ezen különösen fontos rendelet átdolgozása a közúti infrastruktúra biztonsági menedzsmentjéről nagyon fontos, és most jó alkalom van erre. Wim van den Kampot szólítanám, remélem, hogy a nép párt véleményem nem az, amit Schmidt asszony részéről felolvasott. Persze vannak emberi hibák, de mindent meg kell tennünk, és költséget nem kímélve, hogy az infrastruktúrát a lehető legjobb, a lehető legbiztonságosabbá tegyük, és itt nem lehet az, hogy az emberekre hárítjuk a hibát, hogy valakit például a mobiltelefonja el van a vezetéstől, de nagyon sok baleset van, és ön azt mondta, hogy ez csak 4%-át fedi le a tentének, itt csak 8% következik be a eseteknek, de például Németországban 39%-a következik be ezen baleseteknek ezeken az utakon, és hogyha kibővítenénk a hatályt, akkor nagyon nagy dolgot tennénk szerintem. Tehát szerintem a hatályt ki kell terjeszteni hogy a közúti balesetekben elhunytak szemet valóban csökkenteni lehessen. Aztán a következő pont az alagútak, a hidak témája. Itt ezt is bele kell vonni a hatályba, ezek veszélyes közlekedési területek, nagyon sok baleset történik ott, és jelenleg a rendelet ezeket nem fedi le, ezt ki kell bővíteni. A Genovai híd esetében láttuk, hogy milyen pusztító dolgok történhetnek, ezt is jobban kell ellenőrizni, hogy a jövőben az ilyen eseteket el tudjuk kerülni. Jó az, hogy frakciókon átnyúló konszenzus uralkodik, a legsérülékenyebb közút használók, így a kerékpárosok, gyalogosok biztonságát javítani kell, de ehhez a mellékletekben módosításra van szükség. Aztán még más intézkedéseket is fel kell venni, mint például a közúti jelzések, útburkolati jelzések esetében minimális követelmények, nagyobb átláthatóság, erőteljesebb ellenőrzés, inspekciós jelentések, jobb képzés a vizsgálók számára, jobb képzés, információ a közlekedésben résztvevők számára, a jó gyakorlatok és adatok megosztása. Nincs, nem az a véleményem, hogy a rendeletben fel kell venni a self-entringing ródokat. Az ilyenfajta utak a baleseti ö, kockázatot jelentősen csökkenthetik. Tehát ez egy nagyon fontos anyag a közúti közlekedés biztonságát illetően. Jó és fontos intézkedéseket tudunk elfogadni szerintem. Lesz majd egy elnyék jelentéstevő ülésünk csütört ö, csütörtökön, és a jelentéstől asszony azt mondja, hogy nyitott a javaslataink iránt, fontos a dosszié, fontos, hogy minőségi módon dolgozzunk, és ne elsietettem. Itt fontos közös pontokat meg kell beszélnünk az elnyékjelentéstevői ülésen, és megértésüket kérem, hogyha esetleg elhalasztjuk a szavazást, és csak januárban szavazunk. A közlekedés résztvevőinek tartozunk ezzel, hiszen itt valóban emberéletekről van szó, és itt néhány hét késedelem nem játszhat szerepet. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Demeszméker úr, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt az energiát, ezt a lelkesedést, amit a dosszéval kapcsolatosan mutatott, és azért is, hogy le akarja zárni a munkát időben. Együtt fogunk önnel működni. Köszönöm a kollégáknak is, akik beadtak módosítókat. A közúti biztonság kapcsán különös figyelemmel a sérülékeny közlekedési résztvevők iránt, ami számunkra nagy prioritás. Először is azt akartam elmondani, hogy Egyetértek azzal, hogy a hatályt terjesszük ki. Úgy módon, hogy az autópályákat is értékeljék, felügyeljék, ellenőrizzék a jövőben. Aztán szerintem az is jó elképzelés, hogy az összes az EU által finanszírozott infrastruktúrára alkalmazzuk ezt az irányelvet, mert el akarjuk kerülni, hogy a forrásokat olyan infrastruktúrák építésre használják, amelyek nem biztonságosak. A harmadik pont a közúti jelzések kérdése. Ez szerves alkotó része az utaknak, és nagyon fontos a közúti biztonság szempontjából, különösen most, amikor az autók egyre autonómabbá válnak minimális európai normák a közúti jelzések vonatkozásában, ezek mindenképpen szerepet kell, hogy kapjanak ebben a jelentésben, és aztán lenne meg egy javaslatom, egy elképzelésem, azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság egy módszertant mutatna be a nemzeti beszámolók jelentések kapcsán. Így módon a tagállamok és a bizottság egyszerűbben használhatnák ezeket a jelentéseket. Várom tehát az árnyékjelentéstevőjövést és a jövőbeli együttműködést, amely bizonyosan gyümölcsöző lesz. Köszönöm, Telicska úr kapszót mondja az elnök. Uh, uh, Több név van előttem, uh, Möltenburg kolléga többek között, aki szintén nem tud jelen lenni egyéb elfoglaltsága miatt, és Szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani, az árnyék jelentéstevőknek is a módosítókért. És hangsúlyoznám, hogy ő támogatja a bizottság javaslatát. Arra kért, hogy néhány aggályt azért világítsak meg. A legfontosabb az, az irányelv hatáskörének kiterjesztése a bizottsági javaslathoz képest. Azon a véleményem van a kolléga, hogy ezt óvatosan kell kezelni, és vigyáznunk kell, hogy ne terheljük túl a tagállamokat további administratív terhekkel. A bizottság javaslata kiegyensúlyozott és alátámasztott, megfelelő kutatásra, bizonyítékokra épül, ezért hangsúlyozom még egyszer, hogy nem kellene plusz elemekkel kiegészíteni a javaslatot, az irányelvet, a deregulációt hangsúlyozza a hatásvizsgálat alapján. Az irányelv hatásának kiterjesztése a szubszidiaritás és az arányosság szempontjából is aggályos. Ezért még egyszer hangsúlyozza, hogy azt a hatáskört, vagy hatályt támogatja, amit a bizottsági javaslat tartalmaz. Fontos, hogy elkerüljük a tagállamok közötti átfedéseket, és véleménye szerint komoly követelmények elé állítja a tagállamokat a szabályozás, hiszen bizonyos szabályok már nemzeti szinten léteznek. A tagállamoknak kell megvalósítaniuk ezt az irányelvet, tehát megvalósíthatónak kell lenni. Ezen agályoktól eltekintve támogatja a javaslatot, és egy sikeres, eredményes kivetelre számít. Köszönöm szépen, Krámer úr. Az Európai Bizottság felé fordulok ismét. Számos kollégámat képviselem, de Krámer urat nem ma elnézést kérek, ez már egy kicsit sok lenne. a zöldek részéről nem állok készen bármit elfogadni. Elnézést kérek, nem láttam önt. Kramer úr, öné a szó. Egyetértek, teljesen. Nagyon régóta ismerjük, hogy mindenféleképpen van különbség. Először is köszönet a kiváló együttműködésért, a bizottság pedig kiváló javaslatot tett le, hiszen nyilván a baleseteket el kell kerülni, jelentős mértékben, és a biztonságot javítani kell. A mi kiegészítéseink is érvényesülnek. Azt ö, szeretnénk, hogyha a szöveg erőteljesebben tartalmazná a kerékpárosok védelmét. A 10 százaléka a baleseteknek közutakon gyalogosokat érint, kerékpárosok arányán, balesetének aránya is igen magas városokon kívül. Ezeket a számokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. És a támogatás nem lehet feltételekhez kötni. Ha azt akarjuk elérni, hogy csökkenjenek a balesetek, ezt nem lehet feltételhez kötni. A biztonság a legfontosabb prioritás. jó együttműködésre törekszünk a sürgőségi szolgálatokkal is. Az a, a kettő együtt próbál fellépni, lehet, hogy egymás hatását oltják ki, tehát koordinálni kell a biztonságot. Ez érvényes egyébként az alagutakra és a hidakra egyaránt, amiről már szó volt. Merci, Monsieur Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úr. Bernár asszony az Európai Bizottság részéről, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen különösen az előadónak, hogy ilyen alaposan állította össze a szöveget, illetve köszönjük a támogatást a fő célok mögött, illetve nagyon sok konkrét intézkedés is készül ezzel a szöveggel összefüggésben. Valóban nagy hatást tudunk a közúti biztonság terén az életek megmentésével elérni, és korábban már említést tettünk a fő célról, és ezzel is összhangban van. Négy ilyen fő cél volt a részünkről, ami a hatály bővítését illeti. Szeretném elmondani, hogy a módosító javaslatokat nagyon konstruktívnak tartjuk, a tekintetben, hogy milyen utakra vonatkozzon az irányelv. És a tentén túl terjeszkedő hatályt kevesen eh, javasolnának csak, a főutakra, és mi ezt úgy látjuk, hogy az autópályák nem megfelelők a hatály szempontjából, mert úgy nem tudjuk az életeket megmenteni, illetve csökkenteni a baleseteknek a számát. Tehát a cél, hogy egyáltalán ne legyen sérüléssel járó baleset. Aztán néhány módosító javaslat, a mi javaslatunkon messze túlmutat, hogy a vidéki utakat, főutakat is bevennék a hatályba. Örvendetes, hogy ennyire magasra teszik a lécet, de ez megterhelő lenne, illetve sok esetben a helyi érdekű, illetve a városi utak erre nincsenek felkészülve, és a helyi önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozná ezt. Tehát az arányosság elvével ütközne. Aztán az egyik módosító indítvány a hatálynak az elemzésen alapuló kitűzését javasolja. Ez a 120 hetes módosító indítvány a trilógus keretében ezt is megvitatjuk majd. Ez a tanácson belül zajlik, de mi észszerű hatálybővítést szeretnénk, hogy a jogszabály a leghatékonyabban érvényesüljön. De a második fő felővizsgálati cél a közúti jelzések, útburkolati jelek fejlesztése volt, és örülök, hogy a parlament határozottan támogatja az elképzelésünket, erre szükségünk is van, mert a két közútbiztonsági javaslatot összhangban szeretnénk tartani. Az egyik oldalon ott van a jármű biztonságra vonatkozó javaslat, illetve az infrastruktúra oldalra irányuló javaslat. A kettőnek összhangba kell kerülnie egymással, hogy közösen érvényesülve csökkenjenek a sérülése halála járó balesetek és az ISA, illetve a sávtartó eh, rendszer csak az infrastruktúra felkészítése esetén működhet megfelelően. Tehát ezek nagyon fontos elemek. A javaslatunk harmadik eleme a hálózat egészére kiterjedő értékelés. Ez egy valódi eljárás, valódi nyomon követéssel. A mai irányelv végrehajtásában ez egy hiányosságként feltárt probléma, tehát megvannak az eljárások, nem tudjuk, hogy milyen intézkedések történnek a terepen, mert nem követjük nyomon hogy az egyes tagállamok hatóságai milyen intézkedéseket hoznak. Itt a 132-es módosító indítványra utalok. A nyomon követést kötelezővé kell tenni. A negyedik fő cél pedig a veszélyeztetett között használók védelme, biztonsága, a gyalogosok, kerékpárosok, motorosok biztonsága, és úttípustól függően különböző mértékben érintettek ők, de itt a sajátosságokat figyelembe véve kell szabályozni. Aztán számos módosító indítvány szélesebb intézkedéseket kér a bizottságtól, például, hogy a tananyagot bővítsük a közútbiztonságot értékelő szakemberek számára, illetve legyenek öntanuló útrendszerek. A jövőre nézve értékes, illetve érdekes ez a lehetőség, és hogy a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése szintén szerepel a terveink között, illetve a közös módszertan is a nemzeti biztonságra vonatkozó tervek összehangolására, és egy munkacsoport ezzel foglalkozik, és még az ütemezésre szeretnék kitérni, zárásképpen. December 3-án alakítja ki a tanács az általános megközelítést. Koreperben remélem minden jól alakul a e héten, ez a szándék. Tehát még ebben a ciklusban egy előállítandó eredmény lehet ebből a javaslatból, természetesen, ha önök is megszavazzák ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm. A jutóasszonynak adok szót. Két percben. Nagyon rövid leszek, mondja a jutóasszony. Köszönöm a kollégáknak az érdekes észrevételeket. Inkább kedvezőbbek ezek, amelyek egybe csengenek a szöveggel, illetve a módosítóimmal. A kevésbé kedvezők aggodalmakat fejeznek ki, például a az irányelv hatájának kiterjesztését illetően nem akarok túl optimista lenni, de bizonyos vagyok abban, hogy sikerül majd jó kompromisszumot találnunk. Egyrésztről helyes az, hogy valaki aggódik a túlzott terhek miatt a tagállamok számára, ugyanakkor a bizottság képviselője az imént mondta el, hogyha a célunk az, hogy jelentősen csökkentsük az áldozatok számát, akkor itt mindenféleképpen szükség van a hatály kiterjesztésére. Tehát itt azt kell csupán eldöntenünk, értékelnünk, hogy a hatály kiterjesztése milyen mértékű legyen, és ennek milyenek legyenek a módozatai. Aztán egyébként meg majd szerdán találkozunk az jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen, Aljutó asszony. December 3-án kellene szavaznunk, de hogyha több időre van szüksége, hogyan értettem, akkor küldjön nekem egy e-mailt, és akkor egy kicsit elhalaszthatjuk. És így módon majd megnyithatjuk a háromoldalú tárgyalásokat. Akkor folytassuk a parlament irányelv javaslatával, amelynek amely a 2106-os irányelv módosítását érinti. Itt a tengerészek képzésével kapcsolatos minimum követelmények módosításáról van szó, az idevágó irányelv hatályon kívül helyezési ről nincs itt a jelentéstevünk, Tericska úr kapszott helyette. I'm not uh, from Miltenburg, but Dominique Riquet. Nem Miltenburg vagyok, hanem Dominik Riquet. Kérem, ne keverjenek össze még Taylor úrral sem, bármennyire szeretné is. Felvázolnék néhány dolgot, amit Dominik megosztana önökkel, ha itt lenne üdvözli a bizottság javaslatát, hogy egyszerűsítsük, áramvonalasítsuk a jelenlegi keretrendeletet a tengerészek képzésének minimum szintjére vonatkozóan, illesztve ezt a megfelelő nemzetközi egyezményben foglaltaknak az EU zászlók alatt hajózó hajókon dolgozó tengerészek képzéséről van itt szó, harmadik országokból toborzott tengerészekről is, megfelelő tanúsítást, bizonyítványt kell kiadni, ami a tengeri szállítás biztonságát is lehetővé teszi. El a harmadik országok által kibocsátott bizonyítványok elismeréséről is szól a jelentés. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az éremnek két oldala van, tehát fordítva is az elismertséget biztosítani kell és az időszakot 5-ről 8 évre kell kiterjeszteni, ami alatt vissza lehet vonni egy harmadik ország által kiállított bizonyítványt. Ez a hosszabb időszak azért szükséges, hogy megfeleljen a képzés és a validálás időszakának. Egy további szempont a jelentéstevő szerint, ahol a javaslat nem megy elég messzire, és újabb intézkedést tart szükségesnek a képzés minőségének javítására. Kiválósági bizonyítványra tesz javaslatot, nemzetközi szinten megalapított minimum standardoknak megfelelően, figyelembe véve az európai know-how-t és a tengerészek felkészültségét, különös tekintettel a digitalizációra, hiszen az európai tengerészek világszerte versenyképesek. A tagállamok által kiállított bizonyítványokat azonnal egy elektronikus központi adatbázisba kell feltölteni. Ezt a 16 2009 es irányelv az ellenőrzések tekintetében, a kikötők ellenőrzése tekintetében előírja. Ezáltal javulhat az, a monitor rendszer hatékonysága, és remélő, hogy további kiváló együttműködésben együtt tud dolgozni az árnyékjelentéstevőkkel. Elnök asszony, természetesen én várom a kérdéseiket, de sajnos most nekem más elfoglaltságok miatt el kell mennem. Dominik azonban majd megválaszolja a felvetéseket, és az árnyékjelentéstevők találkozóján is erre sor kerül. Merci beaucoup, Monsieur Telinska. Köszönöm szépen, Telicska úr. Marinescu úr, és jó napot kívánok, jó estét, öné a szó. Köszönöm az ismertetőt. Jónak tartom a bizottság javaslatát, és Dominik Riké úr jelentése. Szintén jó, szerintem. Én támogatom a központi adatbázist, és a tengerészek jobb képzését. Megfontoljuk, hogy terjesszünk elő további módosító indítványokat. Egyelőre nagyon jónak tartom ezt a jelentést. Marines úr, köszönöm szépen. Anderson asszony. Van néhány jó meglátás a Riké jelentésben. Üdvözlendőnek tartjuk. Teliska úr szavaival is egyetértünk, hogy az elektronikus rendszerekre való átállás szintén nagyon jó, ezt is támogatjuk. Nagyon örülünk a kiválósági oklevélnek, amit Telicska úr említett az imént, mert a tengerészeti területen dolgozók számára ez nagyon fontos. A tengerészek és a tisztek szempontjából is, hogy magasan kvalifikált és jól képzett személyzet álljon rendelkezésre. De nem említette, hogy ez csak a preambulum bekezdésben szerepel. Tudom, hogy körültekintően kell fogalmazni, de például a kikötői jogszabályokhoz hasonlóan szükségesnek látnék a rendelkező részben erről egy cikket. Marinescu úrral, illetve Taylor úrral és másokkal javasolom, hogy üljünk össze és beszéljük ezt meg. Tehát jó kiindulásnak, de még dolgozni kell rajta. Aztán egy lehetséges probléma, lehet, hogy csak félreértés. A tízes rikéféle módosító indítvány törölni javasolja azt a kitételt, hogy hangsúlyoznánk a pihenő időszakoknak, illetve a pihenésnek a fontosságát. Gondolom, hogy nem csökkenteni szeretné a tengerészeknek a jogait, illetve a munkaidő terén szigorítást szeretne. Ez inkább csak figyelmetlenség, vagy a szövegnek a szerkesztése miatt állhatott elő. Aztán a harmadik országok tengerészeinek a képesítése, illetve az olyan országoknak a kérdése, ahol már évek óta nem kezelték ezt a kérdést. Itt a tanácsnak kell lépnie, úgy tudom, és szerintem a nyolc éves időszak nem feltétlenül jó megoldás erre. Mert ugye nem mindegy, hogy mennyi idő alatt jár le azoknak az országoknak a képesítési jogosultsága, amelyek tengerészeket nem képeztek az utóbbi években. Ennek a kereskedelmi vonatkozásait is, illetve minden egyéb következményét figyelembe kell venni az illető országok szempontjából. Tehát szerintem se az 5, se a 8, se a 7 év nem megfelelő időszak. Ilyesmiket javasolt a tanács árnyék előadóként érdemi megbeszélést javasolok. Nagy a nyomás, hogy végig nyomjuk, végig vigyük ezeket az ügyeket, de hagyjunk időt a körültekintő vizsgálatra. Aztán a tengerészek eh, képzettségének az elismerés a harmadik országok által, illetve az erre vonatkozó eh, pontos mechanizmus, hogy ez korrekt módon történjen, illetve hogy az ezzel foglalkozó szervezet ne legyen túlterhelve. Ebbe is érdemes belegondolni alaposabban. Tehát első pillantásra elég egyszerű és logikus a javaslat, de úgy gondolom, hogy vannak fontos kérdések, amikkel azért még meg kell birkóznunk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame Anderson. Monsieur Taylor. Köszönöm, Anderson. Asszony, Taylor úr, a szó. Oh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm Riké úrnak is, ugyan nincs itt, az eddig elvizett munkáért. A mi frakciónk a legtöbb javaslatot támogatni tudja, és egyetértünk azzal, hogy a hajók fedélzetén a biztonság kulcsfontosságú. Az Európai Kiválósági Tanúsítvány szerintem túlmegy a minimum szinten, valamint a központi adatbázis is a tagállamok által kibocsátott bizonyítványok adatbázisa. Mindenféleképpen támogatni kell a képzés minőségének monitorozását azon tengerészek esetében is, akiket harmadik országból vesznek fel. Tehát biztosítani kell, hogy a bizonyítványok elismerése harmadik országok esetében, és a, ezeknek kölcsönös elismerése, tehát a tagállami bizonyítványok elismerése is átlátható és méltányos legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Keith Taylor úr. Újból a bizottság felé fordulok. Kopcsinszka asszonynak adom meg a szót. Hogy van a lába? kérdezem. Javult a helyzet? Köszönöm szépen. Jó estét kívánok mindenkinek. Elnök asszony, köszönöm a kérdést, is. sokkal jobban van a lábam. Ahányszor a parlamentbe látogatok, mindjárt ugrásszerűen javul az egészségi helyzetem, de a viccet félretéve köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak is az elvégzett munkát, illetve az észrevételeket is köszönöm. Azzal kezdeném, hogy szerintem sokat segítene, hogy a többi javaslat kezeléséhez hasonlóan össze kellene hívnunk egy gyors megbeszélést az előadóval és az árnyék előadókkal, mert szerintem a bizottsági javaslat céljaival nagyjából egyetértenek, de talán félreértés övez néhány pontot, illetve néhány terminust, és ebből adódnak a megfogalmazott problémák, illetve észrevétek. Riké úr például a bizottsági ambíciót helyesnek tartja, tehát hogy hangoljuk európai szinten össze a rendszereket a tengerészeti konvencióval, egyezménye a képzéseket tekintve. Ennek az lehet az eredménye, hogy az uniós és az unión kívüli hajókon szolgáló tengerészek képzése hasonlóvá válna. Aztán digitális rendszereket kellene bevezetni, központi adatbázisra is nagy szükség van, messze menően egyetértek, és minél előbb. A jelentés felvet néhány olyan kérdést, amit szerintem félreértés indokol, vagyis például, hogy 5-ről 8 évre növelnék azt az időszakot, amely után visszavonható az elismerés. Anderson asszonynak válaszolva, ez nem automatikus megvonás, hanem egy végrehajtó határozat kell hozzá. Az 5 éves időszak azzal van összhangban, hogy ezek a végzettségek, illetve alkalmassági bizonyítványok a nemzetközi egyezményben is ennyi időre szólnak, tehát ez nem véletlen, ettől lett öt év. És az EMSZA erőforrásait csak így tudjuk kezelni, vagyis hogy különböző felővizsgálatokra kell járniuk, közben dolgozniuk, és kell miközben egyetlen tengerész képzésének az elismerését sem kéri az adott ország. Tehát a realitások indokolják ezt az EMSA munkájában. Hasonlóképpen Anderson asszony gondolatát támogatom a tízes módosító keretében a minimális pihenőidő kapcsán. Ennek a törlése csak félreértés, illetve nem jól olvasták a javaslatunkat. Ahogy az elején elmondtam, a javaslat digitalizálást javasol, tehát digitalizálni kell minden tengerésznek a bizonyítványát, végzettségét. Ennek a minél gyorsabb megoldását meg kell vizsgálni. Aztán tisztázni szeretnék egy fontos dolgot, vagyis, hogy az elismerésnek a kérése az erre irányuló eljárás az nem a bizottság saját ötlete vagy javaslata, hanem a tagállamokkal közösen dolgoztuk ki. Sőt, velük egyeztetve jött ez létre, hogy egyáltalán legyen ilyen megoldás. Mert van olyan, hogy egy tagállam ír nekünk, és kéri, hogy X országot ismerjük el, ez munkaigényes, és és nem is mindig övezi uniós szintű támogatást. Tehát ezt próbáltuk átláthatóbbá tenni egy bizottságot létrehozva, hogy minden tagállam értesüljön, ne csak a kérő tagállam. Ettől eltekintve meg vagyunk arról győződve, hogy a munka eredménye, illetve az előadó, amint véglegesíti a jelentést, illetve az árnyék előadóknak a részvétel egy jó dokumentumhoz vezethet, és a tanács meghatározza az általános megközelítést, és le is tudjuk talán a jelen ciklus végéig zárni az erről szóló egyeztetéseket. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Kocsin. Köszönöm, Kocsinszka asszony. A módosítók benyújtásának határideje november 30-a dél. És ezzel az ülést berekeztem, mert nincs több pont a napirenden, holnap 9 órakor találkozunk, ahol is nagyon hosszú szavazásunk lesz. A CLF-fel kezdjük, ugye, Marinescu úr? 9 órakor tehát. Holnapig mindenkit üdvözlök, köszönöm a tolmácsoknak mondja az elnök asszony.